guten Morgen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon nagy késésben vagyunk. Nagyon sokan hiányoznak, túl nagy a terem, de hát sokan más bizottságokban vannak, ahol éppen szavazás történik, úgyhogy felmenthetők a hiányzás miatt. Minden esetre, aki itt van, annak köszönöm, hogy eljött és hogyha kisebb lenne a terem, akkor biztos tele lenne, mert azért a téma nagyon komoly érdeklődésre tart számot. Köszönöm, hogy eljöttek ma reggel, és eh, akkor fogadjuk el a napirendet, illetve az előző ülések jegyzőkönyvét. Van ezzel kapcsolatban, tehát a napirendet először, az rendben van, akkor a jegyzőkönyveket az elmúlt ülésekről. Sáke asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Csak egy kiegészítést tennék a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. A kisebbségi véleményről beszéltünk, akkor nem volt lehetőségem az ön kommentárjára válaszolni, és mivel az ülést azt élőben közvetítik, szeretnék megbizonyosodni a felől, hogy semmiféle szokatlan dolog nem történt az eljárási szabályzat betartását illetően mi egy kisebbséget képviselünk, demokráciában élünk, választókerületünket képviseljük, úgyhogy ezt az egyensúlyt meg kell tartani, és nagyon fontos, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben. Igaza van, azt hiszem, hogy Nekem is van ehhez mondani valóm. Ez a szavazás kellős közepén történt, tehát nem pedig a vélemények megvitatása során, és a végén esélye volt megtenni, ahogyan az ön kollégájának is a gújéból, de senki sem jelentkezett a szavazás után, hogy elmondja mondandóját, úgyhogy önöknek kell betartani a szabályokat, meg nekem is. Legközelebb tudni fogják az, hogy a szavazás során közben nincs lehetőség vitát folytatni a különböző véleményekről, de a szavazás után annyit beszélnek, amennyit csak akarnak. Köszönöm szépen, minden esetre ezt figyelembe fogjuk venni. Hogyha lenne más kifogás a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor az ülés végéig jelezik, és addig tudunk rajta változtatni. Ha nem érkezik semmi, akkor nem változtatunk rajta, elfogadottnak tekintjük. Németül fogom folytatni, ha már van tolmácsolás. Úgyhogy mi tegyék fel, legyenek szívesek a fülhallgatójukat. A mai napon nincs tolmácsolás holland, lett litván, észt, svéd és máltai nyelvre, valamint nincsen horvát nyelvre, illetve horvát nyelvről sem tolmácsolás, de remélhetőleg értenek németül. A dokumentumok között megkapták azt a rövid jelentést, ami az elmúlt ö, tényfeltáró missziónkról szól, ami Lovdivban volt, ö, október 9-e 11-e között. Én a város nevét sem ismertem korábban, de hát lelkesen tértem vissza erről az utazásról. Hogyha Szófiában járnak, vagy a tengerparton Bulgáriában, akár Szófiában menet, akár a tengerpartról visszatérve megéri betérni Plovdivba. Nagyon hosszú, érdekes története van a városnak, és nagyon boldog vagyok, hogy elutazhatunk Plovdivba, és megtudhattunk lehetőségünk volt megtudni valamit Európáról, amely bizonyos részeiben még ismeretlen számunkra. Látom Pitella urat, egy ritka vendég a körünkben, de örömmel köszöntjük alelnök urat. Azt szeretném elmondani, hogy olyan helyről érkezik Európába, ahol egy nagyon szép város van, egy olyan város, amit a legtöbben még nem látnak, nevezetesen Mate- Matera, nem Madeira, Matera, Bazilikát a régióban, azt kell, hogy mondjam, megéri oda ellátogatni, repüljenek el oda, üljenek be a volán mögé, és látogassanak el oda. Tehát köszöntök mindenkit. A mai témánk a jövőbeni kulturális fővárosokhoz is kapcsolódik, hiszen ezek jövőbeni reménybeli kulturális fővárosok, de hát nem ezért látogattunk el oda, hanem azért, mert meg akartok nézni szép városokat. Ma reggel egy meghallgatással kezdjük programunkat, e, amelyre normális esetben sok látogatót vártunk volna, nevezetesen lehetőségek Európa kulturális sokszínűségének online hozzáférhetővé tételére tárgyában tartjuk ezt a meghallgatást. Mi vagyunk az Európai Unióban a kulturális szempontokért felelősek, és mindenképpen illetékesek vagyunk ami a kultúra terjesztését és és a kulturális sokszínűség támogatását, védelmét illeti, és a kulturális örökség védelmét, és ami nyilván kulturális örökségként nem csak az építészetben nyilvánul meg, hanem egyáltalán eh, az alkotói teremtőerő bármilyen megnyilvánulásában. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon is érdekeltek vagyunk eh, a audiovizuális örökség és a filmművészet kérdésében is. Ezek a kérdések nagyon is a szívünkön vannak, nagyon jól tudják, hogy a digitális korszakban ezeknek rendkívül jelentősége van, és természetesen minden rányomja a bélyegét, az a gyors átalakulás, ami a technológia megy keresztül, és sajnos aggódnunk is kell, azt kell, hogy mondjam, hogy most mindenki azt gondolja, hogyha mindent digitalizálunk, akkor az nagyon rövid időn belül már nem lesz biztosítva mert hogy a technológia nagyon nagy léptekkel halad előre. Ebben a házban az a feladatunk európaiként, hogy gondoskodjunk róla, hogy az európai kulturális örökség láthatóvá váljon, digitalizáljuk, de egyben védjük is, és gyakorlatilag mindenki hozzáférhessen hozzá. Legyen egy kulturális google amely széles körű Hozzáférés biztosít ehhez a kulturális örökhez. Az európeánát felállítottuk tehát, de tudjuk, hogy nem minden egyes ország járult még hozzá kellő mértékben ennek kialakulásához, hiszen ez egy drága projekt. Mi ugye a platformot biztosítjuk, és a tagállamok feladata az, hogy a maguk digitalizált műveit itt rendelkezésre bocsássák. Sokan ezt habozva teszik, Többen aztán a Google-t választották, így például a Müncheni Nemzeti Könyvtár is a Google mellett döntött. De ez nem fog minket megakadályozni abban, hogy mi is átvegyük az ő anyagaikat. Van egy érdekes kérdéslista az asztalunkon. Ezzel kapcsolatban meghívtuk szakértőket, akiket szeretettel üdvözlök körünkben. Dr. Péter Duzek, aki az osztrák köztelevíziónak a volt igazgatója, és az IFTA eh, korábbi elnöke, és itt van körünkben Paul Keller, aki a Knowledge Landnek az alelnöke, az Amsterdami Knowledge Land alelnöke. Ez nem más, mint egy olyan fórum, amely az, azokról a kérdésekről gondolkodik, eh, amit korábban feltettem, hogy hogyan tudunk digitalizálni mindent. Anne Katrin Loren is köztünk van, nem utolsó sorban. Ő a Max Planck intézetnek a vendégkutatója Münchenben. Ő a saját kérdéseiről, tehát a versenyokról és egyebekről tud majd támogatást adni, és Stefan Grádman is közöttünk van, aki a Humboldt Egyetem könyvtár és informatikai tudományi tanszékének professzora. Hm, sajnos mindannyian tudnak bizonyára angolul, de hál' Istennek mindannyian német anyanyelvűek, használják ki a tolmácsolást, hogyha úgy gondolják, beszélnek úgy, ahogy gondolnak. Azon a területen, amiről éppen szóltam, úgy gondolom, hogy nagyon sok eh, szükség van még arra, hogy szakértőket meghallgassunk, eh, és rá is kényszerülünk arra, hogy az Európeána program keretében ezt megtegyük. Tehát ez lesz a programunk, itt van a négy szakértünk, akik mindegyike körülbelül 10 percben adhatja elő a saját álláspontját, és utána egy óránk van a kérdések feltételére és azok megválaszolására, utána pedig ismételten lehetőség lesz a szakértőink számára arra, hogy 5-10 percben válaszoljanak az elhangzott kérdésekre, és a végén pedig legalábbis remélem a ciprusi elnökség képviselőinek álláspontját is meg is herhet, megismerhetjük. Különösen ami az építészetet, az épületeket illeti. Ciprus nagyon gazdag építészeti örökségekben, és természetesen körünkben van a bizottság képviselője is. Engedjék meg, hogy még egy technikai részletről szóljak. Ahogy Sáke asszony elmondta már, az interneten közvetítik ezt az ülést, tehát kérem, hogy az önöktől balra található mikrofonba beszéljenek. Hogyha pedig készen vannak, akkor kérem, hogy kapcsolják ki a mikrofont a gombbal, hogy a következő hozzászóló is lehetőséghez jusson. Tehát megnyitom a meghallgatást, és dr. Péter Duzeknek adom meg elsőként a szót. Parancsoljon, Duzek úr! Ich bin... Igen. Megkértek, hogy németül szóljak. Én ugyanakkor angol anyagot adtam be előzőleg, és valóban úgy van, hogy ezzel a problémával már nagyon régóta foglalkozom. A véletlen nyomán Berlinben fölkerültem egy váró listára. Már a 60-as években a levéltárosként mm, megtanultam azt, hogy folyamatosan latin anyagokat kell olvasnom, ezeket kellett kibetűznöm, átírnom, és ez rendkívüli tudományos megterhelés jelentett. És a a filmnek, vagy a televíziónak, vagy a fotónak a fogalma mi munkába elő se fordult. És eladottuk azt az időszakot, amikor kiderült, hogy vannak újabb források is. És ki kezelt ezeket a forrásokat? Őket olyan emberek kezelték, akik eh, gyakorlatilag annak idején ilyen büntető századként működtek például, hogyha valaki eh, kisebb fajta bűncselekményeket követett el, alkoholista volt, akkor az volt a büntetés a köztelevinőnál, hogy leküldték az archívumba, hogy ott dolgozzon. És ott arra kényszerítették, hogy költségvetés és szakértelem nélkül az egyre növekvő, rendkívüli mennyiségű régi eh, videófelvételekkel megküzdjön. Ezek ugye rendkív- mennyiségre is rendkívüliek voltak, adott esetben 5 kg súlyú archív anyagokról is szó volt. Most eh, ebben a káoszban aztán történt valami. Az európai televíziózásnak a korai időszaka nem rekonstruálható sajnos ezekből az anyagokból. Nincsenek felvételek, például a holdra szállásról. Ezt lefilmezték ugyan, de a keretprogram, amiben beillesztették a holdra szállásra szóló felvételeket, az már nem, nem áll rendelkezésre. Tehát nem láthatjuk, hogy annak idején milyen verseket, költeményeket, zenéket ihletett a holdaszállás. Sehol a világon nem állnak rendelkezésre ezek a keretprogramok. Képzeljék csak el. Ez volt az az időszak, amikor egész nap be volt kapcsolva a televízió, az egész világ a televízió képernyőkre szegeződött, és mégsem áll rendelkezésre anyag, senkinek nem volt költségvetése, senki nem adott arra utasítást, és nem kérdezték meg az akkori történészeket sem, hogy megőrizzék ezeket az anyagokat. Tehát itt egy hatalmas mulasztásról van szó, és akkor jött Duszek úr, aki levéltárosi képzést kapott Berlinben, és elvitte a saját tudását a sajtóba, a szerkesztőségekbe, és az, az ausztriai mindennapi fasizmusról és más kérdésekről tartott képzéseket, és elérkezett ezzel a tudással, a, mm, nyilván, hogyha valaki levéltáros, akkor van egy hosszú kívánság listája, és kap a levéltárban oda érkezve egy hatalmas dobozt, aztán az a kívánság listám, amit felállítottam új munkatársként, ez sajnos nem valósulhatott meg és azok a kérések, amiket megfogalmaztam a levéltárral szemben, azok az anyagok nem álltak rendelkezésre. Nos, szükségemben megpróbáltam valamit kitalálni, anyagokat találni, és bizonyos szimbolikus felvételeket megtalálni, de hát ez nem sikerült. Tehát a kezdet, a munka kezdete számomra egy sok volt, és ezzel kezdtem meg az iskolákban a korszak történelmét tanítani és rögtön beleütköztem a szerzőjognak a kérdésébe. Sokszor nem tudtuk, hogy kinek a szerzőjoga illeti ezt az anyagot, a kiegészítő jogok, ugye a személyi eh, szerzőjogok és a vagyoni jogok kihez tartoznak. Akkor még nem volt digitalizálásról szó, tehát így gyakorlatilag az első lépést kellett megtenni, de hát ez a média világ, ez annyira eh, vonzó volt, hogy a középiskolai tanárok Ausztriában gyakorlatilag film, eh, videóval, plakáttal próbálták a kor történelmét eh, bemutatni az oktatáson. És ez egy nagyon újszerű dolog volt. Akkor még nem volt ugye eh, CD, akkor még csak hanglemezek voltak, és ebből kialakult egy ORF sorozat, egy 7 éves sorozat, ami audiovizuális örökségnek a megőrzésével próbált szisztematikusan foglalkozni. Kialakult egy, egy történelmi gyűjtemény, ami véget akart vetni annak az állapotnak, hogy a szakemberek megőriznek dolgokat, de senki sem fér ezek, ezekhez hozzá. Ez 82 és 88 között volt, 89-ben pedig a televízió archívumának az igazgatója semmiféle lehetőségekkel nem rendelkezett, a rendszerváltozás után aztán megérkezett az internet. A világon esetleg azt gondolják sokan, hogy mindig is volt az internet, de hát nem. A világtörténelem egyik ilyen nagy összeomlása után érkezett csak meg ez a lehetőség, és akkor azt gondoltuk, hogy most aztán nem lesznek problémák, minden problémát megoldottunk, növekedés lesz a világ végéig, nem lesznek gazdasági válságok, és gyakorlatilag megfulladunk majd a, a, a kultúrában, amivel eláraszt minket az internet. Aztán gyakorlatilag ki kellett nagyon hamar józanodnunk, de hát ennek az előfeltétele az volt, hogy az én archívumom jogászokhoz kellett, hogy forduljon jogászokhoz fordultunk, és ezt már elmondtam a kollégámnak korábban. Két kategória van a jogászoknak, az egyikük kiutakat keres egy nehéz vagy megoldhatatlan helyzetből, ők partnerek, és aztán vannak sajnos más jogászok, akik a másik oldalon ülnek, és segítenek abban, hogy a kollégáknak a konstruktív javaslatait lerombolják. Hát amilyen az élet, nyilvánvalóan azt kell megnéznünk, hogy mit akarunk védeni. Minden esetre én nagyon gyorsan belekerültem a nemzetközi kapcsolatoknak a hálózatába. Ebben egyébként Hollandia ére tört, már 88-ban elindult ott ez a digitalizási folyamat, és volt egy volt egy nemzetközi uh, szövetség, amely gyakorlatilag nyugdíjas uh, kollégákból állt. Nem volt még videólejátszójuk sem. Ott ültek a televízió archívumoknak a főnökei, de arra nem volt lehetőségük, vagy nem eszükbe se jutott, hogy oktatásra használjanak korábbi archívumbeli anyagokat. De hát a technikai fejlődés arra kényszerített minket, hogy a nemzetközi egyesületünket egyfajta továbbképző intézményként is lássuk. Az internet segítségével, az audiovizuális termékek segítségével, videó szalagokkal, videó kazettákkal, ahol természetesen a, a eltarthatóságnak vagy a megőrizhetőségnek a kérdése is felmerült, aztán jöttek a CD-k. 5-6 eh, év után gyakorlatilag eh, tönkre mennek a CD lemezek, és eh, a hanglemezek is összekarcolódnak, tehát ezeket ugye digitális médiumokkal kellett helyettesíteni, hogy hosszú idő után is lejátszható maradnak. Ez egy rendkívüli probléma. A több, többszörös biztosítás, megőrzés az megoldásnak látszik, de hát nagyon sokszor hiányzik, és hosszú távon problémát jelent a megfelelő lejátszó eszközöknek a rendelkezésre állása. Tehát ez a 80-as évek közepén indult el a világon, mindenki modern média archívumokat akart felállítani, és aztán megalakult ez az ernyő szervezet, amit támogatta ezt a médiumok archívumai megpróbáltak a pénzt előteremteni racionalizálással és mással, és a produkciós egységekben való racionalizálással arra, hogy ez lehetővé váljon. Mindenhol volt modern modern archívuma a médiumnak, még Albániában is voltak regionális voltak regionális szervezetek is, amelyek ugye azt mondták, hogy olyan a regionális kulturális szokszínűség, hogy ezt nem tudjuk megőrizni archívumok nélkül, ezeket, ezeket rögzíteni kell és hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. De hát a következő okokból szükségünk van más megoldásokra, és nem engedhető meg, hogy például a Google-nak a hatalmas üzleti nyeresége a szerzői jogokkal kapcsolatos megfelelő jogdíjfizetés nélkül eh, így maradjon. És rendkívüli különbségek vannak az egyes tagállamok között is, ami az adott országnak az audiovizuális állományaihoz való közhozzáférést illeti. Meg kell néznünk, hogy egy nemzeti könyvtár például eh, hogyan bánik az archívumban található anyagok szerzőjogaival. És itt van például a BBC, is rendkívül szelektív módon bánik a szerzőjogokkal, és nagyon sokszor a közvélemény számára nem hozzáférhetőek azok az anyagok. Tehát a lehetőségek országról országra megváltoznak. Magyarországon a digitális eh, hozzáférés gyakorlatilag államosították, és a eh, gyártókat megfosztották a saját eh, szerzőjoghoz fűződő tulajdonútól. Tehát mind ez egy közös európai megoldás után kiállt. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk Európában egy irányba haladni kulturális kérdésekben, szerzőjogi kérdésekben, más feltörekvő országokkal, az Egyesült Államokkal együttműködve is ugyanis a szerzőjogoknak az átruházása a digitalizálás korában úgy tűnik, hogy senkinek az illetékességébe sem esik. Tehát az a kérdés, hogy ki illetékes a szerzőjogok átruházása kérdésében, amikor digitalizálunk. Ez egy gyakorlatilag a magánjog és a oktatás, a kulturális igények határterületén lévő kérdés. És itt van az én angol anyagomban egy kulcsmondat, az ORF-ben találtunk egy megoldást eh, a kortörténeti könyvtár számára, eh, ahol lehetővé tesszük az egyetemi hallgatók számára, hogy eh, számítógépes munkahelyeken hozzáférjenek az anyagokhoz, de csak az olyan anyagokhoz, amelyeket már lesugárzott a köztelevízió. Tehát a műsorba került anyagokat azokat hozzáférhetővé tesszük, de nem tesszük hozzá a masteranyagokat, tehát az alapanyagokat, amiből a műsor készült. Így gyakorlatilag a szerke, szerkesztőségeknek a belső titkait is védjük, ezeket nyilván nem akarjuk nyilvánosságra hozni. Európai megoldásra van szükségünk a már lesugárzott adásba került anyag hozzáférhetőségének biztosítására. Például arra, hogy minden napilapból legyen egy köteles példány a nemzeti könyvtárakban. Ez egy rendkívül komplikáltan végrehajtható kérdés. Aztán a másik dolog, ugye, hogy katalogizáljuk azt, hogy mi áll rendelkezésre, ezt is költségtérítés nélkül térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni online módon. Az a kérdés, hogy mi az, amit szabadon hozzáférhetővé teszek, az egy más kérdés, de egy dolog biztos, hogyha nagy slágereket, nagy krimiket, nagy slágereket, operákat a, az interneten szabadon hozzáférhetővé teszek, az nem feltétlen jó, ezt nem tehetem térítésmentesen, és ez a legkényesebb kérdés. Van egy olyan pont, amit újra át kell gondolnunk, és nagyon hálás lennék a többi szakértőnek is, hogyha végig gondolnák ezt hogyha az egyéni felhasználó által fizetendő díj az kevesebb, mint az a szerzőjogi jogdíjigény, eh, amit, eh, amit meg kell fizetned, akkor hogyan oldod meg ezt a helyzetet? például az interneten az ezredik letöltés után például már csak egy általányt kell fizetni, aztán hogyan jön ebből össze az a pénz, amit ki akarunk fizetni. Tehát azt kell látnunk, hogy a kereskedelmi oldala hogyan működik a dolognak. Azt kell látnunk, hogy a kis felhasználók és a nagy tömeges felhasználók között hogyan teszünk különbséget. Meghívtak a Verdi Wagner évre, hogy ott játszak egy ilyen kvízjátékban, és ehhez vittünk az archívumból mindenféle anyagokat. Én, mint 68 éves ember, megkérdeztem, hogy a kvíznél a válaszokat adott esetben csak ott a helyszínen lehet meghallgatni, vagy van esetleg más hozzáférési lehetőség is? Voltak fiatalok, akik azt mondták, akik, hogy például itt van mobiltelefonon is meg lehet nézni a válaszokat, és hát a fiatalok lelkesen fogadták ezt. Tehát nagyon sok a lehetőség, sokkal több, mint elsőre mutatkozik. Lássuk meg, hogy hogyan lehet itt egy egységes megoldást találni arra, hogy minden országnak, minden eh, könyvtárállománya, médiaállománya hogyan lehet egyik napról másikra hozzáférhető mindenki számára. És használjuk fel ezt arra, ezt a lehetőséget, hogy kialakítsunk egy lépcsőzetes tervet arra, hogy a jelenlegi ezen a téren mutatkozó nehézségekből hogyan tudunk eh, kilépni. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy 30 évig tartson, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, az idő sürget minket, hogy ezeket a digitális akadályokat átlépjük, legyőzzük. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ez egy történelmi tabló volt, amit hallhattunk elég idős vagyok ahhoz, hogy elmondhassam, hogy én ismerem ezt az egész kérdést, és tudom, hogy ezek olyan dolgok, amit 50 évvel ezelőtt még nem tudtunk volna elképzelni, és nyilvánvalóan meg kell felelnünk a kor kihívásainak, együtt kell haladnunk a kornak, ahogy ön is szépen elmondta ezt. Nagyon remélem, hogy a szerzői jogok kérdésében képesek leszünk európai megoldást találni, minél gyorsabban, annál jobb. De mint ön is tudja, Gyakorlatilag ez a kör négyszögesítéshez hasonlítható nehézségű feladat, hiszen vannak itt dokumentumfilmesek, vannak uh, slágerfilmet készítők, és mindenki igényének meg kell felelni, nem tudunk mindent egy kalapba bedobni. Itt nagyon gondosan, óvatosan kell dolgoznunk, és talán lesz arra lehetőség, hogy különbséget tegyünk a szerzőjog területén is. Ahogy ön is elmondta, a, uh, ugye a kis uh, letöltés számú felhasználók és a nagy letöltés számok között. És adott esetben az ezzel kapcsolatban bevezetendő általánydíjat is magasabbra kell tenni. Köszönöm szépen tehát a megjegyzésein. Matisek kolléga horvát nyelven is hallgatja, és Sákászony holland nyelven is hallgathatja az ülést. Keller úr eltűnt? Nem, ott van. Keller úr, parancsoljon. Ő a, ön a Knowledge Landnek, tehát a tudás országának, az Amsterdami szervezetnek az alelnöke. Um, köszönöm szépen, angolul fogok beszélni, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok ebben a Tisztelt házban, én előkészítettem egy prezentációt, amely azt mutatja, hogy hogyan veszek részt a digitalizációs folyamatokban a tudás országban. Hollandiában dolgozunk, ahogy a kolléganő említette, 2005 óta folyik egy nagyon komoly digitalizációs projekt. Ez az audiovizuális intézmények anyagát, filmmúzeum, a különböző egyéb rádió, televíziós táraknak a digitalizálásával foglalkozik, fényképekre is gondolni kell. Ez a Kenisland a Kenisland, a tudásországa az elmúlt négy év során együttműködik az Európánával, és megvan a megfelelő keret ahhoz, hogy a hozzáférést, a szerzői jogi kérdéseket szabályozzuk ebben a legnagyobb európai örökségi digitalizációs programban. Nagyon remélem, hogy jól látható lesz a prezentáció és illusztrálni szeretném én is az egyik problémát, amelyről már hallottunk, és ezt már láttuk, ezt meg is mutattuk egy konferencián három héttel ezelőtt. Ebből kiderül, hogy mikor lesznek a levéltárak elérhetők a nagy közönség számára. A válasz az az, hogy még nem, ugyanis 90, ennek a projektnek a keretében 96.700 órányi, vagy 97.000 órányi audiovizuális anyagot sikerült de digitalizálni, és ebből 17.300 óra elérhető oktatási platformokon oktatással foglalkozó felhasználók számára, tehát a regisztrált felhasználók ezt alkalmazhatják, használhatják. A többi még nem érhető el, ugye 6 éve folyik a munka, és ebből a 859 óra digitalizálható, úgyhogy egy gomnyomással ez elérhető mindenki számára az interneten, aztán még vannak korlátozások, az Open Images, Euroskin, aztán egy holland platform, ezeket lehetne megemlíteni. Hát ez mutatja, hogy milyen horderejű a probléma, és hogy a technikai kapacitásaink még nem elegendőek minden esetben. Na most akkor egy sztorival kezdeném, Amsterdam az én szülővárosom, nem tudom, hogy látják-e a térképen. Ez a múzeumi negyedet mutatja, itt vannak a legprominensebb múzeumok, három, különösen a Van Gogh Múzeum középen, aztán itt van a Stedelijk Múzeum, ez a Városi Múzeum, a Kortárs Modern Művészet bemutatója, és a Rix Múzeum, ez a gyakorlatilag ez a Holland Nemzeti Múzeum, a 17. századi gyűjteményeket tartalmaz az aranykor gyűjteményét, tehát a 17. századból és bizonyára nem látják, de talán így jobban látják, ha rá zoomolunk, hogy a Rijksmuseum és a Stedelijk Múzeumnál látható, és tudjuk, hogy az elmúlt évtizedben ezek zárva voltak a nagy bánatunkra, és Hát mit tesz az ember, amikor ott van egy zárt múzeum, ami tíz évig zárva tartanak a felújítási munkálatok miatt? Hát akkor hogyan lehet online elérhetővé tenni a gyűjteményeket? És itt különböző eredmények születtek, mindkét múzeum új weboldalakat hozott létre, így próbáltak reagálni arra, hogy a fizikai látogatások, a valós látogatások lehetetlené váltak, és ha megnézik az eredményeket, a különbségek nagyon meglepőek. A Rijksmuseum esetén, tehát mondtam a 17. századi gyűjteményeknek ad otthont, és a múlt héten, kedden jelent meg ez a weboldal, őszintén szólva, ez egy csodálatos website, és hát így kell kinézni ennek az Európai Unióban. Úgyhogy csak bátorítani tudom önöket, hogy keressék ezt fel, nézzék meg ezeket a műtárgyakat. Mindent látható, úgyhogy 150 ezeres felbontás, és ez bármilyen méretű is a képernyőjük, ha megnézik, nagy képernyőn rázumolhatnak a legkisebb részletre is, letölthetik természetesen, dolgozhatnak vele, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó megoldás és a legkisebb sarkot is ö, megnézhetik ö, részletesen, ki is nyomtathatják, hogyha ö, gondolják bármire és ez nyilvánvalóan nagyon praktikus, úgyhogy csak, csak bátorítani tudom önöket, hogy nézzék meg, hogy hogyan is kellene kinézni egy múzeumi weboldalnak. Rendkívül vizuális, igazán beleviszi az embert a gyűjteménybe, és teljességgel kihasználja a lehetőségeket. És az egyik fő szempont, Ugye a 17. századi gyűjteményről van szó, ha megnézik a szerzői jog, a copyright kérdéseket, hát akkor ezek ugye már lejártak, ezek a szerzői jogok, úgyhogy ezek a műkincsek már szabadon hozzáférhetők, semmiféle kötelezettség nem terheli már a múzeumot, úgyhogy nem kell szerzői jogokat figyelembe venni, azt lehet tenni, amit az ember akar ezzel az anyaggal, de van egyfajta küldetése is a múzeumnak nyilvánvalóan, tehát szeretnénk ezt amennyire csak lehet elérhetővé tenni a nagy közönség számára. Természetesen ezekben az időkben, amikor mindenütt csökken a költségvetés, ahol egyre fontosabb, hogy pénzt keressen az ember, még a múzeumok belépő jegyeiből, és ez elég furcsa dolog, de ugyanakkor nagyon pozitív, és hát a gyakorlatilag a, a professzionális felhasználók számára értékesítünk is bizonyos dolgokat, itt a színek még másképpen alakulnak, ezek egyértelműen nyomtathatók, de nem ez a jellemző sokan vannak, akik ezeket szeretnék letölteni, és hát ők is fizetnek érte. Tehát ez az anyag elérhető, nagyon magas felbontásban, és rendkívül pozitív volt a vízhangja mindennek és az üzleti modell is megjelenik. Ez az egyik weboldal, és hát a múzeum ezt hozta létre, hogy megmutassa, hogy mivel is rendelkezik, mint addig, amíg zárva van. 2013 áprilisában fog újra. És most nézzük meg akkor a másik múzeumot, a Stételdék múzeumot, itt látható, egy kicsit ez már elavult, ez a Google felvétel, mert ez már szeptemberben újra nyitotta kapuit, ugye másfél hónapja, ez a múzeum hatalmas siker, tehát most már meg tudják mutatni élőben is a gyűjteményüket, de hát hosszú ideig nem volt hozzáférhető és akkor ők is megpróbálták megmutatni a gyűjteményüket a lehető legjobb módon. Ez volt az első megoldás, ha ráklikkelnek a weboldalra, akkor látják, hogy kicsi reprodukciók találhatók rajta, kettő, az a Green Square ott a sarokban, hát az nem érhet, az, az a szerzőjük szempontból sem érhető el. Ez az, amit láthatnak, ha ráklikkelnek, és ez az egyik szimbólum, amire rá lehet zoomolni, és akkor ezt látja az ember, ez a maximum, amit megnézhetnek Na most nyilvánvalóan a Szételléki Múzeumnak teljesen más a gyűjteménye, ugye 20. századi gyűjteményről van szó, az anyag legnagyobb része még szerzői jogvédelem alatt áll. És számukra nagyon fontos, hogy ezt meg is őrizzék, és a szerzőjogok tulajdonosaival kapcsolatban kell lépniük, és hát ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megfelelően be tudják mutatni ezt, és hozzáférhetővé tegyék, keményen dolgoznak, de hát ha valamit keresnek, ami a gyűjteményben található, látható, a fizikai szempontból, ha nincs meg engedély a szerzői tulajdonosától, akkor problémák merülhetnek fel. Így néz ki tehát ez a weboldal, nem akarok részletekre kitérni, kezelni kell tehát a jogokat, és az előttem szóló is említette már, hogy az adminisztráció a jogokkal kapcsolatban a múzeumi gyűjteményeknél a múltban, az nem mindig felelt meg annak, ami az online feltételek érvényesülésekor szükséges és elvárható. Akkor még nem volt internet, és ez valóban egy nagyon komoly problémát jelent, hogyha visszalépünk a két gyűjteménytől, két különböző dologról van szó, mind a kettő ugyanazt akarta csinálni, de teljesen más megoldások, két különböző dolog jött létre. Megpróbáltuk ezt egy kicsit strukturálni, és akkor már az európai politika is megjelenik. Ha megnézik, a múzeumi gyűjteményeket, akkor a metadata és a kulturális örökség, nagy könyvtárak, nagy levéltárak az egyik oldalon, tehát ezek a metaadatok, ezeket az intézmény, a szerzői jog tulajdonosa, ezek a tárgyak három különböző dolgot jelenítenek meg szerzői jog szempontjából. Az egyik szabadon férhető, akkor van olyan, ahol az intézményé a szerzői jog, és van, ahol harmadik fél a szerzői jog, a copyright tulajdonosa a legtöbb esetben. A saját copyright kapcsolatban és az általános hozzáféréssel kapcsolatban nincsen gond és nincsen probléma. A saját szerzői jog is egy olyan helyzet, ahol az ember dönthet maga arról, hogy milyen módon tesz valamit elérhetővé vagy nem. Tehát ezek a dolgok gyakorlatilag megfelelnek a Public Sector Information irányelvnek, és ez a kulturális örökségbe tartozó intézményekre vonatkozik a közféra információs irányelvnek megfelelően, és a kulturális örökség intézményeire vonatkozik. Azonban, és ez egy nagyon üdvözlendő dolog, és nagyon fontos, hogy ezek az intézmények, szervezetek ebben részt vegyenek, ezek közintézmények, és magukban foglalják azt a feladatot is, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék az anyagukat, hogy a közvélemény, illetve a nyilvánosság is élvezhesse ezt szerte Európában. A nagy problémát természetesen a harmadik fél az a probléma, amikor a harmadik fél a szerzői jog birtokosa. És hát ezzel foglalkoznak önök is, a bizottság, is, és hát csak egy kis részét tudtuk ennek az anyagnak megmutatni, nyilvánvalóan nem mindent. És ennek, ugye, ha megnézzük például az Európeánát, és a, ezek a tárgyak, a 20. században, és látható, hogy a 20. századból azok jelennek meg, ahol már lejárt a szerzői jog. Azok, és hogyha ez majd megtörténik, akkor exponenciális lesz a növekedés. Hát itt van ugye a híres 20. századi fekete lyuk. Hát ez e, a kulturális örökség egyszerűen még nem hozzáférhető, nem elérhető. És akkor most a következtetéseimre szeretnék rátérni, hogy mit tehetünk. Ha megnézzük ezt, akkor az egyetlen megoldás az, az hogy kivételt teszünk a kulturális örökség intézményei számára, hogy a gyűjteményeikben található tárgyakat nem kereskedelmi célokra elérhetővé tegyük online is, ha konfliktus a copyright és az egyéb közjavak között, vagy az oktatási célok között, a fizikai szempontból mm, ezt természetesen figyelembe kell venni, de hát itt kell, hogy legyenek kivételek. Az oktatás, az például fontos terület a, a kivételek közé kell, hogy tartozzon azután a nagy gyűjtemények bemutatása, oktatási intézményekben e, ez is kivétel lehet, és valami hasonlót teremthetünk online is. Ha ezt nem akarjuk megcsinálni, akkor nem kell álmodozni arról, hogy minden elérhető lesz online, és hogy használhatjuk a forrásainkat a digitalizálás eredményeként. Tehát szeretném sürgetni önöket és minden érdeket felett abban, hogy a kulturális örökségbe tartozó intézményeknek adjanak teret, lehetőséget és ezt megfelelő egyensúlyban kell tartani a kereskedelmi érdekekkel, a szerzői jog tulajdonosaival, de nem lehet elzárni a, a, köz, a nyilvánosság előtt mindent. A digitalizált anyag az jelenleg még a, a, csak az, ami a pincében található, az jelenik meg. Még egy kis adatsort mutatnék ha megkérdezik a szerzői jog tulajdonosokat, hogy engedélyeznék-e, és hát nehéz megtalálni, megszólítani őket, az Lételdék Múzeum végezte ezt, hogy most hajlandóak lennének a múzeumnak megengedni, hogy az anyagot elérhetővé tegyék a weboldalon. Ugyanaz a válasz, nagyon kis kösebbség, 1,5 százalék mindösszesen. Ez egy kis minta volt, és azt mondják, hogy nem. Én azt hiszem, hogy itt a jogtulajdonosokat meg kell szólítani, a művészeket, és hogy, hogy tegyék elérhetővé a munkájukat, mert hogy ott van a múzeumban, az normális dolog, hát akkor engedélyezzék ezt. A, aztán az Európeánáról is beszélni kellett volna, Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Ugye a Rex Museum is megjelenik, ha rá klikkelnek, akkor eljutnak a már említett weboldalra, és hát így kellene dolgoznunk, így kellene lehetővé tenni, hogy hozzáférjünk a gyűjteményekhez. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hát persze menjenek el és nézzék meg, illetve klikkeljenek rá erre a weboldalra. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt és azt hiszem, hogy az utolsó adatok, amelyeket láthattunk, nagyon érdekesek számunkra. Nekünk is ugyanez volt a benyomásunk különböző meghallgatások során, hogy az interneten másképp jelenik meg ez a helyzet, de hát ugye ezt kell megoldani, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon speciális vita, folyamatosan folyik ez a vita, és hát lehet, hogy nagyon nehéz lesz ezt majd megfelelően lezárni. Anne-Kathleen Loren asszony, a Max Planck intézet képviselője Münchenből, öné a szó, angolul szeretnék beszélni. Uh, thank you for the opportunity to... Jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen eh, nagyszerű közönség előtt eh, szólhatok. A Max Planck intézet eh, szellemi tulajdonjogi és versenyjogi szakértője vagyok. Egy komolyan kidolgozott ö, ö, dokumentumot is elküldtem önöknek, és a, a Kommunia web oldalon is hozzáférhetnek az anyagomhoz. Számos lehetőség van a kulturális tartalomhoz való hozzáféréshez, de meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket, amikor viszont a politikusok jogi megoldásokat próbálnak találni erre, az eredmény túl gyakran zsákutcába vezet, nem csupán azért, mert a szerzői jog nem alkalmazható a valóság célhoz, hanem azért is, mert a jogi ö, fellépés útjai ö, frissítenünk kell. Vannak lehetőségek, mint piaci lehetőségek, de maguk a politikusok is megosztottak abban, hogy hogyan lehetne a jogot új jogi eszközökkel módosítani. Rendben, végül is erről szól a szerzői jog története. Ugyanakkor egy ilyen megközelítésben a hatály és a méretarányosság is hiányzik, hiszen ha azt nézzük, hogy az információ társadalom hogyan is alakul, ahol a hozzáférést nem csak a piaci érdekeknek kellene ö, irányítania, hanem magának a szerzői jognak is, ott látjuk, hogy a jogot nem lehet egyszerűen csak úgy kezelni, mint hogyha valahol futnánk egy vonat után. Nem. További jogi anyagokra van szükségünk, olyan szerzői jogrendszerre, ahol képesek vagyunk eh, megfelelő hozzáférési jogokat eh, biztosítani, eh, mind a jogdíjasok, mind a társadalom érdekeit képviselve el kell ismernünk, milyen értéke van a hozzáférési helyeknek, amelyek a piaci hozzáférést kiegészítik. A kulturális sokszínűség kiváló motorja lehet a belső piacnak annak érdekében, hogy egy ilyen nagyszerű lehetőséget kihasználjunk. És a szerzői jog területén az intellektuális szerző, szellemi tulajdon jogból a hozzáférési jog felé kell eljutnunk, és ezt a fogyasztói képviseletek is, civil társadalom képviseletek képviselői is igénylik. Hogyan lehet ö, ö, úgy dolgoznunk, hogy az emberek ingyenesen akarnak letölteni, ö, halljuk néha az érveket. De hát hogy lehet csak mindig a szerzői jog ö, ipar szempontjából megközelítenünk a dolgot. Eltérő ö, antagonisztikus érdekeket kell tehát egyesítenünk. Vegyük például az egyik legújabb cloud computing megoldást például megfelelő kérdéseket teszünk-e föl. Itt nem arról van szó, hogy most hogyan fogjuk a, magának a többszörösítésnek a jogát megoldani, hiszen ez is kérdehet, de, kérdés lehet, de inkább arról kell döntenünk, hogy hogyan lehet a hozzáférést, a szolgáltatás lehetőségeit biztosítanunk egy gyors fejlődési úton úgy, hogy gazdasági és társadalmi érdekeket is képviselünk részletekbe menően. Igen a többszörösítési jog aspektusai fontosak lehetnek a digitális ipar számára, hogyan lehet kiaknázni az új innovatív szolgáltatásokat. Ez nem jelenti ám azt, hogy a szerzői jogot nem kell és nem szabad védeni távolról sem erről van szó, de nem restriktív, korlátozó és kizárólagos jogokat kell védenünk, mert a tartalom megközelítés és a hozzáférési megközelítés ugyanazt az ügyet szolgálják, igenis a tartalom létrehozóit szolgálja miért nem egészséges valahol a megközelítés Európában ha például a hangfelvételek iparát nézzük, Valahol a Sound Exchange szervezethez hasonló szervezetet kellene létrehozni. Európában az USA-val szemben bizonyos digitális felhasználóknál az, az engedélyezés, a jogkezelés, mint olyan eltérő, és komoly munkát kell még végezni ahhoz, hogy elérjük ezt a szintet. Először is a jelenlegi szerzői jogok kivételének rendszere valahol rend, rugalmasabbá kell, hogy váljon. A, a kizárólagos jog még mindig az alapbeállítású rendszer, ezen változtatnunk kell, további kivételekre van szükségünk. Az a tabu, mely szerint kötelező kivételekre van szükség, ezt a tabut meg kell szüntetnünk bizonyos felhasználásokra engedélyt kell adnunk, Persze vannak copyright korlátozások, de, de a korlátozó értelmezéstől most már valahol el kell ö, tudnunk vonatkoztatni. Ami az európai szerzői jogot illeti, ö, 27 tagállam ö, egyfajta töredezett rendszeréről beszélünk, és ezt egységesebbé kell tennünk. Szükségünk van ezen fragmentációnak a felszámolására, csökkentésére, átfogó politikával, oly módon, hogy inkább egyesítünk, nem harmonizáljuk az európai szerzői jogot. Egységesítjük a kormányzást, az irányítást, azt a hozzáférés szempontjából kell az érdekek egyesítése kiegyensúlyozott felhasználása mellett megvalósítanunk. Jelenleg mm, a rendszer ezt nem teszi lehetővé. Ez az oka annak, hogy a bizottság kezdeményezése arra, hogy egy kollektív jogkezelési rendszer megvalósuljon, ez fontos. A hozzáférés szempontjából is a kulturális szoksínéséget szolgálna. A kollektív jogkezelési jogszabálytervezet fontos, szám, fontos lépés lehet annak érdekében, hogy a jogok a felhasználók felül is elmozdíthatóak legyenek. Az olyan platform megoldások, amelyek ezt szolgálhatják. Persze számos probléma közül csak egyre mutatnak rá, de olyan digitalizációs projektek is vannak, amelyek azt mutatják, hogy könnyebben kell tudnunk beazonosítani a jogdíjasokat, egyszerűsítettebb modellekre van szükségünk, amikor az engedélyezéseket bocsátjuk ki a jogdíjasok számára, több regisztrát, regiszterre van szükségünk, a kollektív engedélyek jogosultjainak eh, kiterjesztése is fontos. Sokszínűbb kulturális tartalmakról van szó, jogi hozzáférést kell biztosítanunk e tartalmakhoz. Ez valami eltérő dolog ahhoz képest, hogy milyen jogi lehetőségeket biztosítunk. Itt most felhívnám a figyelmet egy olyan témára, amiről ritkán eh, indítunk vitát, és ez torzultá is teszi a helyzetet. Nemrégiben Számos szabályozót hallottunk arról, hogy egyfajta legal offer jog, jogi lehetőségek kínáló megközelítést használnának, de én sajnálom, de jogászként nem tudom, hogy ez az úgynevezett legal offer mi kellene, hogy legyen inkább az illegális tartalomra összpontosítanak a döntéshozók, és ez rossz megközelítés, mert valahol az online gyakorlatokat az üzleti életben is torzíthatja, és a digitális piac helyek hátrányosan, ez hátrányosan érintheti. Jelenleg még nem megoldott a helyzet, mert egyelőre nem belátható, hogy hogyan alakul a digitális környezet. Ugyanakkor számos nem kereskedelmi felhasználású helyből is egyre több van, ezt nem lehet ignorálni, és nem lehet megpecsételni egyfajta illegális címkével milliói vannak olyan internet felhasználóknak, akik a jelenlegi helyzetből fakadóan illegális felhasználóknak minősülnek, és így innovatív lehetőségeket mellett is elmegyünk, de azért szeretnék mégis pozitív megközelítéssel zárni, és azt mondani, hogy van még lehetőség a szerzői ö, és szomszédos jogok irányelvének módosítására, de valami másra is szükségünk van, ahhoz, hogy a hozzáférhetőséget segítsük, ez pedig a public domain, a, a szabadon hozzáférhető terület kiterjesztése. Itt viszont valami többről is szó, van. A nyilvános hozzáférési hely ö, definíciójának ö, világosnak kell lennie, ö, határokon átívelő módon kell megvalósítani ezt a definíciót, ezt a, az európai jogalkotónak így módon kellene megközelítenie. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A probléma egyre, egyre jobban bonyolódik. Az a helyzet, hogy mi nem állam vagyunk, hanem egy állam szövetség, 27 tagállamból állunk, és arra kell kísérletet tennünk, hogy azt, ami már létezik, és amit nem olyan régóta vezettek be bizonyos tagállamokban, azt úgy harmonizáljuk, Ugye ez egy nagyon veszélyes szó az Európai Unióban, de hát ez van, hiszen hogyha ezt nem vagyunk képesek véghez vinni, akkor sem Ázsiának, sem Amerikának nem leszünk partnere, és a Google-lal kell megelégednünk. Tehát köszönöm szépen az ön megjegyzéseit is, és pozitív végkicsengésű előadását, ami a közhozzáférést illeti. Most pedig megadom a szót Grádman professzornak, aki a Humboldt Egyetemről érkezett, már ott ül a képernyő előtt. Thank you for... Én is angolul fogok beszélni. Köszönöm a lehetőséget, hogy a tisztelt házban beszélhetek. Láthatják az Európeán a logóját az első dián. Én ő, mint olyan személy beszélek, aki a kezdetektől fogva részt vett ebben a projektben és amikor ellenőriztem, átolvastam a hágai irodában ezt az anyagot, akkor akkor erre gondoltam, és hálás vagyok, hogy ebben részt vehettem, ezért volt itt ez a, van itt ez a logó. Én nem a szerzőjogokról, a copyrightról fogok beszélni, vannak más összefüggések itt, a technikai kérdések, és ezek is rendkívül bonyolultak lehetnek. Két dologról szólnék. Először is egy kicsit nézzük meg a digitalizációt és a hozzáférést, hol állunk, hol tartunk ebből a szempontból, és azután azt szeretnénk megnézni, hogy milyenek az összekapcsolt nyílt adatok, és a Google vonatkozásában ez hogy alakul. No, akkor az először is digitalizáció és hozzáférés. A kulturális örökségünk mennyire digitális már? az Európeánában nagyon érdekes számokat tudunk mutatni, most nem fogom ezt itt felolvasni. 22 millió tárgy van képviselve az Európeánában, sokan, sok Németországból, de a legtöbbje a kulturális örökségnek nincs még itt hanem még mindig így tárolják őket filmek formájában, így újságok formájában, könyvek formájában, könyvtárakban, vagy pedig hát így levéltárakban, ha ebbe belegondolunk. És hogyha ezeket a képeket veszük alapul, akkor az európeána bizony még nagyon nehéz helyzetben van. Az egyik nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt a viszonylag kis Európeánát valami olyannál kiépíteni, ami legalább tízszerekora, mint jelenleg. A számok, amelyeket ismerni kell ahhoz, hogy ezt értékelni tudjuk, azt egy jelentést tartalmaz, ajánlom, hogy vessenek rá egy pillantást. Ezt az Enumerate projekt keretében dolgozták ki, és hát ez alig olvasható, de itt azért látható, hogy viszonylag kielégítő a helyzet a múzeumokat illetően, már erről hallottunk is, hogy itt elég sok a digitalizáció, 42 százalék, a legalacsonyabb a nemzeti könyvtárakban az arány 4% a digitalizált az itt felelhető anyagoknak, úgyhogy még nagy utat kell megtenni. És még a már digitalizált anyagok esetében is ez sem érhető el az Európeánál keretében belül, csak 15%-ban. Úgyhogy technikailag ezt meg lehetne tenni, de még sincs így. Aztán ott van a minőség kérdése. Nagyon sok minden olyan módon került digitalizálásra, hogy újra kellene ezt megtenni néhány év múlva mert a képek már nem igazán élvezhetők, és nem, legalábbis nem tudományos ö, ö, tanulási célokra. Tehát a minőség kérdése is felmerül a, a képek és hát a meta adatok, amelyek kapcsolatban állnak ezzel. Ezeket megfelelően kell tudni használni. Ajánlom önöket, hogy a befektetéseket az, e, ebbe az irányba tereljék, hogy az érintetteket sürgessék, hogy a már digitalizált anyagot is elérhetővé tegyék az Európeán a számára, jelenleg ez bizony sok esetben nincs így. És hát amin el kell szintén gondolkoznunk, az az, hogy nyílt standardokat kell meghatározni a minőség számára, ugyanis a digitalizált anyag, hogyha azt, azt használni kell tudni, és hogy ha nem megfelelő a minőség, sok haszna nincs. A második kérdés, és ez a legfontosabb, ezek az összekapcsolt nyílt adatok, a linked open data, és sok vita folyik erről a parlamentben, ugye a közféra információjával, tájékoztatással kapcsolatban. Ezt technikailag elérhetővé kell tenni, hát ezek a nyílt adatok és így szokták ezt összefoglalni. Lényegében ez négy éve jelent meg, itt négy dolgot kell figyelembe venni. Először is a URIs használjuk, ezek azonosítók, aztán a különböző pointereket, és a mm, megfelelő információt, a Sparkle, RDF standardok nem térek ki erre, és hát mindezt össze kell kapcsolni megfelelően, és hát így lesz ez linked data, összekapcsolt adat, hogyha ezt részletesebben meg akarják ismerni, akkor nézzék meg, olvassák el ezt az anyagot, ezt a könyvet. Van egy másik mű a kulturális örökséggel kapcsolatos adatokról, nem régiben jelent meg, és ebben összefoglaló jelenik meg a, határ, a döntéshozók számára. Csak ajánlani tudom, hogy vessenek pillantást erre a könyvre, illetve lapozzanak bele. Az Európeánában megvannak az összekapcsolt anyagok, egyfajta evolúciót követhetünk nyomon. Látható itt ez a modell, hogy hogyan modellezzük a dolgokat az Európánában, ezek az adatgrafikonok. grafikonok és ez a modell aztán elvezet egy kétrétegű megközelítéshez, a tárgy és a szemantikus reprezentációhoz, és azután ez jelenik meg ebben a nagy cloudban, ebben a nagy felhőben. És ebben a felhőben, amely jelenleg 500 milliárd adatot tartalmaz, hát itt mindenfajta információ található, és egyre több a public sector információ, tehát közféle információ, és az Európeán az illik, beleillik, bele talál ebbe a képbe, itt van ez az Európeána. Aztán nézzük meg még ezt is, a Google-t. Hát ugye a Google-t azt 2005-ben így látta a kanálon Sené, és Hát ez így jelent meg annak idején ö, ö, szavakban is, erről írt egy könyvet Sanöné, amikor a Google kihívást jelent Európa számára, meg akarták győzni az európai olvasókat, és aztán a bizottság is foglalkozott ezzel az Európai Digitális Könyvtár projekttel. Négy éve kezdődött novemberben, aztán jött egy nagyon látványos összeomlás és ez most elérhető már, mint összekapcsolt adat. És a Google ezt a knowledge graphnak nevezi. Ez a knowledge graph ezek összekapcsolt adatok, linked data, de nem szabadon nyíltan elérhetők. A Google csavart egyet a dolgon nagyon ügyesen, és néhány anyag blokkolva van. Úgyhogy a kérdés az, hogy akkor van most egy másfajta alkalmazás, vagy nincs az összekapcsolt adatokra vonatkozóan. Van egy másik kezdeményezés, ez is a Google-é, a, együtt a Yahoo-val, a Bing-el, tehát a nagy keresőgépekkel közösen, a Bing, a Google, a Yahoo, Yandex, és ez a schema.org, ez egy kontextualizált szótár a kulturális objektumokról, és ez olyan, mint a data vocabulary, tehát egyfajta szótár, és a kérdés megint az, hogy akkor ez most egy új szótár, egy másik szótára, vagy nem. És akkor nézzük meg, hogy milyen politikai háttér rejlik minden mögött. Ugye a linked open data és a tudás, a knowledge graph az LOD és a schema.org, ezek kiegészítik egymást, vagy versenytársak inkább, és hát számunkra a kérdés az Európeánában az, hogy akkor mi most együttműködünk a Google-el, és ha igen, akkor milyen mértékben és milyen feltételek mellett, és mindezek nagyon nehezen eldönthető kérdések. A Google egy nagyon kevéssé átlátható játékos, és egyfajta paranoia figyelhető meg, a paranoia meg nem jó dolog, azon, azzal nehéz együttműködni, úgyhogy én azt ajánlanám önöknek, a parlamentnek, hogy a bizottsággal közösen próbáljanak meg egy nagyon erős politikai statementet kidolgozni ezekről a kérdésekről, amelyek ahogyan a Google-t értékelik és érzékelik jelenleg, és valószínűleg szükség lenne szakértői munkára is, tehát létre kellene hozni egy európai szakértői csoportot, amely a bizottsággal közösen dolgozna, mélyebben megvizsgálná ezt a kérdést, és így alakulhatna ki ez a politikai statement. Köszönöm a figyelmüket. vielen Dank. Köszönöm szépen, Grádman professzor úr. Meghallgattuk tehát négy szakértőnket. és azt kell, hogy mondjam, javaslatokat adtak nekünk útra amíg amikkel bizonyára tudunk majd kezdeni valamit, de bizonyára nagyon sok kérdés is felmerült, amelyek megválaszolására még kísérletet kell tennünk. Olyan eszközt kell találnunk, amely tényleg segít nekünk ezt a problémakört bizonyos fokig komolyan, tisztességesen és adekvát módon megoldani. Remélem, hogy a most következő vita során még kérdéseket és válaszokat is hallhatunk egyaránt. Boris úr, a lengyel kolléga. Bardzo dziękuję wszystkim ekspertom za... Köszönöm szépen valamennyi szakértőnek a hozzájárulását. Nagyon érdekes kérdésekről számoltak be. A következő a helyzet. Az abszurd helyzet. Ugye egyrésztről nagyon nagy elvárásokat láthatunk az európai polgárok, fogyasztók oldaláról, a fiatalok részéről, akik számára az internet egy alapvető információ keresési eszköz. Egy olyan eszköz, ami hozzájárul az embereknek a művelődéséhez. A másik oldalon van egy nagyon nagy jogi problémánk és infrastruktúrális nehézségünk. A technológiai, műszaki eh, kérdések terén nyilvánvalóan a digitalizálást fel kell gyorsítanunk, ami pedig az ehhez szükséges intézkedéseket illeti, így például az Európéján a finanszírozását, az erre biztosított eszközöknek az elosztását, a programozási időszak hosszúságát, stb. Mindezekkel az eszközökkel a digitalizálást kell támogatnunk, segítenünk. Egységes digitalizálási szabványokat kell kidolgoznunk, és a tagállamoknak nyilván egy sebességgel följebb kell kapcsolniuk ezen a területen. Jól lehet, eddig is sikerült már előnyöket elérnünk. Aztán, ami a jogi kérdéseket, jogi nehézségeket illeti, csak egyetérteni tudok azzal, hogy itt is a szerzői jog egységesítésére kell törekednünk, ugyanis ennek a területnek a széttöredezettsége a maga 27 A rendszerével a különböző nemzeti akadályokkal, korlátokkal, olyan modellekkel, amik történelmileg így növekedtek, ahogy most vannak, ezeken nagyon nagy akadályt jelentenek. Ugye a világ változik, és úgy tűnik, hogy a jogi eh, keretfeltételek nem követik ezt a változást. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak egyfajta felügyeleti szerepet kell itt betöltenie, és azt kell elérnie, hogy itt is felgyorsuljanak az események. Mm, az alagút végén eh, már láthatjuk a fényt például az árva művek esetében, de hát ez csak egy kis szelete a teljes tortának. Ezek a jogi kérdések eh, a közhozzáférésű, nyilvános hozzáférésű művek esetében eh, a, azzal kapcsolatban, hogy mihez férhetnek hozzá a fogyasztók, és mihez nem, ezek, ezek az első lépést jelentik. Tehát a közhozzáférésű anyagok tulajdonképpen az első olyan modellt alkotják, amelyek megmutatják, hogy a kulturális és oktatási tartalmakhoz hogyan lehet a széleskörű hozzáférés biztosítani. Ami a Google-t illeti, itt én nem látok kiutat, egyetértek ugyan a kételyekkel, látjuk, hogy mit csinál a Google, hogyan digitalizál, itt voltak ezzel kapcsolatban jogviták is, európai művek digitalizálása esetében is, a jogi eh, szakbizottság is foglalkozott a Google esetével, de hát amire szükségünk van, az egy új technológia. Egy olyan technológia, amely hozzáférhetővé teszi a közcélú felhasználású anyagokat. Tehát egy PPP konstrukción alapuló modellt kellene felállítanunk. Köszönjük szépen az állásfoglalásaikat, ami a jogszabály alkotást illeti nyilvánvalóan magasabb sebességbe kell kapcsolnunk, hiszen nagyon komoly elvárásokkal kell a polgárok részéről szembenéznünk. Nyilvánvalóan sokat várnak tőlünk, köszönöm. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr Görögországból. Jó magam is szeretnék minden résztvevőnek köszönetet mondani. Az előadásaikért kérdésem lenne, konkrét kérdésem. Figyelemmel hallgattam az előadásokat, és nem igazán sokat hallottunk ma a Google részvételéről, bevonásáról. Át kell gondolnunk, és hosszú idő óta már gondolkodunk és megvitázunk a Google-ról. A Google viszont roppant gyorsan lép a saját területén, és az a célja, hogy igen gyorsan bedigitalizálja Európában is a hozzáférhető műveket, és sokszor nem is látunk semmiféle aspektust a szerzői jogokról, még csak utalás sincs arra. Ez az első kérdésem, mi a véleményük erről. Másrészt pedig nemrégiben nyilvánosan bejelentése került egy olyan ö, ö, tervezet, melyben ö, Arról van szó, hogy, és szeretném tudni mi erről a véleményük, hogy még ha a kezdetek kezdetén a művek forgalmazása ingyenes is lesz, bizonyos ö, időn túlmenően jogosultak lesznek ö, hozzáférési díjat kérni ö, a művekhez való hozzáféréshez. Így van ez, és mi erről a véleményük? Béna Rapatúz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Való igaz, hogy nagyon sok kérdés merül fel bennünk, és aztán szeretném még egyszer elmondani, hogy rendkívüli lelkesítő időket élünk, hiszen annó voltak enciklopédisták, akik ugyanezt az utat kellett, hogy végigjárják, be kellett gyűjteniük a tudást, az információt a művészetek területéről, és aztán rendi, re, azt nyilvánossá tették. Most megint a digitális világban újra helyük -e történelmi időt, és egyetemessé tehetjük újra a tudást. Galló asszonynal a um, Júri Bizottságból egy munkacsoport ülésen vettem részt, és ott két meglátás, két megközelítés kristályosodott ki, és valóban az az érzésem, hogy a tét ma az, hogy vajon a jelenleg érvényes szerzői jog útján tulajdon jog megközelítésből a jogdíjas szempontjából közelítjük meg a dolgot, vagy átgondoljuk a művekhez való hozzáférést, és ezt felhasználói oldalról tesszük. Hát itt két külön világot kell körüljárnunk, és ez a tét, ez egy valós tét az állampolgárok hozzáférési jogát a művekhez digitális úton hogy lehet megvalósítani, hogyan lehet bevezetni, milyen joganyaggal, milyen jogszabálynak hála tehetjük ezt meg. Valahol tehát a megközelítés egyfajta paradigmaváltásá vált, és a megközelítések között komoly a különbség, hiszen itt van egyrészt a tulajdon, jogdíjasi megközelítés, a másik oldal pedig a hozzáférést képviseli. Mindkettőnek jogosultsága van, de hát ha előre akarunk lépni, akkor valóban az Európai Unió szintjén harmonizálnunk kell a jogszabályi keretet. Itt nincs választásunk, így kell eljárnunk. Nagyon lelkesít engem ez a kihívás. Ami pedig a kivételeket illeti, a szerzői jogoktól való eltérést és kivételeket illeti, akár a filmművészet terén, akár más művészetek terén járjuk ezt körbe, nagyon érdekes a kérdés. Ön szerint, jogászasszony, milyen kivételekre van lehetőség a médiumoktól, hordozóktól függően eltérőek lehetnek a kivételek, mondjuk a filmalkotások területe eltérő, a fényképek vagy múzeumi értékekhez való hozzáférésnél nem magától értetődő a kivételek területe. Loren jogászasszony arról beszélt, hogy a hozzáférés központú megközelítést kellene egyszerűsített regisztereken keresztül megvalósítani. Szeretném, hogyha erről mérehatóban szólna, mert az ilyen egyszerűsített hozzáférés regiszteren keresztül ez engem nagyon érdekelne. Végül pedig az Európájánáról beszéltünk, én támogatom ezt a nagyszerű kezdeményezést, de igen frusztrál engem az, hogy Sokat hallottunk magáról a műszaki aspektusokról, a mennyiségről, de hát azért ez nem igazán nagyszerű. Amikor az Amsterdami Múzeumot veszük például, a Louvre szájtját, internet oldalát látjuk, akkor bizony az esztétikai oldalt sem kellene vék alá rejteni, mert ott még van mit tennünk. Kavada. Köszönöm szépen, Kavada úr Franciaországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak, és, és köszönöm a nagyszerű ötletet, hogy nyilvánosan szakértőket hallgatunk meg, és különböző véleményeket konfrontálunk, és korszerűbbé tesszük a jelenlegi rendszerünket. Az az érzésem, hogy ígéretek földjén járunk, de kötelezettségeink is vannak, és bizony az Európai Unió eh, igencsak hátul kullogetéren eh, szomorú valóság ez már a kiinduláskor is eh, késésben voltunk, és az állami finanszírozás és az európai finanszírozás nehézségei miatt bizony szinte teológiai térre és síkra tereltük a vitát, ez viszont nagy hátrányjal jár számunkra. Sző, igen, kevés pénzzel rendelkezünk a digitalizáció terén, és ez, ennek okán is szegénylegényei vagyunk a területnek. De hogyha most arról beszélünk, hogy egyrészt nem létezik kulturális gazdaság jogdíj és szerzői jogok nélkül, akkor ez evidencia. A hozzáférés persze alapvető fontosságú, de itt valahol valami másodlagosról beszélünk, mert az igazán fontos az az, hogy amikor már nem lesz mihez hozzáférni, mert nem lesz elég támogatás arra, hogy új műveket hozzunk létre, akkor bizony ennek a vitának sem lesz semmi értelme. Azt szeretném, hogy a parlament szabályszerűen, rendszeresen beszéljen arról, hogy igenis minden alkotó ö, munka ellentételezést érdemel, és azt meg kell fizetni, és ezt szerzői jogon és jogdíjakon keresztül valósíthatjuk meg. De ezzel nem mondom azt, hogy ne lépjünk ki a jelenlegi rendszerből, de jó feltételek mellett tegyük meg ezt. Igazságosan öm, díjazzuk a öm, művészeket, az alkotókat, és ezt jog, jogi háttérrel kell tudnunk megszervezni, de hogyan? Úgy, hogy az egyszerű gondolatot öm, ne rejtsük véka alá, hogyha a szerzőt nem díjazzuk, akkor nem fog szerezni, nem fog alkotni. Ez az egyik alapvetésem. Másrészt pedig közös szakmai munkát végzünk a jogalkotás terén, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, mi a véleményem. Hogyha exponenciálisan, jelentősen nem méret növeljük a pénzügyi hozzájárulásunkat, akkor megint csak zsákutcában jutunk. Itt az USA-ra gondolok, Kínára gondolok, lemaradásban vagyunk, és egyre nagyobb lesz az űr. Hiszen eh, a finanszírozási háttér sokkal jelentősebb a világ más területein, mint Európában. Komolyan kell ezen dolgoznunk. Úgy gondolom, hogy eh, nem mondhatjuk azt, hogy az európai állami ö, finanszírozás nehézségei ö, olyanok, amilyenek, de ezzel nem érvelhetünk. Tartósan nem érvelhetünk azzal, hogy nincs pénz, akkor ne lépjünk, és ne támogassuk a digitalizációt. Jelentős lehetőségeink vannak egyrészt európai köz, köz támogatáshoz, közhitelhez juthatnánk, és hogyha így járunk el, akkor bizony a nemzetközi ügynökségek, hitelminősítő ügynökségek nem, támad, nem támadnak majd mondjuk a kognitív ipar, az energiaipar és szerzői jog és alkotók mm, területét nem támadnák meg. Én azt gondolom, ezt fontos tehát átgondolnunk. Másrészt pedig a finanszírozás terén a valóság talaján kell mozdulnunk, és mozognunk, gondolkodnunk, és el kell ismernünk egy jelentős problémát. Akár három, akár négy nagy előnyéről beszélünk az elmúlt 15-20 évnek, ott az igazi előnyöket nem azok az országok élvezték, ahol igazán legálisan járnak el, Tudom, mindenki érti, érti azt, hogy azon országokra gondolok, ahol bizony a fiskális nyomás igen alacsony, 2-12 százalékos díjakról beszélünk most, és kamatlábakról is, de úgy tűnik, hogy most visszaléphetünk, etéren nem tudom, hogy Európa miért ne avatkozna be ebbe a vitába, hiszen a három-négy nagy világvezető ország mögött igenis ezen fiskális aspektusokat át kellene gondolnia annak érdekében, hogy pénzügyileg is szavatolhassuk a digitalizáció hátterét. Ha nem, akkor megint csak elmegy mellettünk a vonat, és egyszerűen a, lemaradunk. A kulturális örökségünk még mindig nem hozzáférhető digitálisan, Tiszteletben kell tartanunk a szerzői jog, jogot minden művész esetében, de ipari és pénzügyi um, aspektusokat is át kell gondolnunk, hogyan lehet drasztikusan felgyorsítanunk, és végre beérnünk ezt az óriási lemaradást. Persze, a kulturális uh, sokszínűség nagyszerű dolog, de ha nem így járunk el, akkor azt bezárhatjuk egy szekrénybe. Hát- Köszönöm szépen, Zsamari. Nekem is lenne három kérdésem. Először is Tehát az első kérdésemet azokhoz intézem, akik azt mondták, hogy nagyon sok digitalizált mű van már, ezt azt hiszem, hogy Grádman úr volt, de hát ezeket nem bocsátják az a rendelkezésére. Ez nyilván pénzkérdés is, vagy pénzkérdés, teszem fel a kérdést, vagy más van a dolog mögött? A másik kérdésem. Beszéltek arról, hogy meg kellene fontolnunk, hogy egy olyan szakértőcsoportot állítunk fel, amely elgondolkozik azon, hogy hogyan lehetne a Google-lal együttműködést kiépíteni, és hogyan lehetne ezt az együttműködést eh, felépíteni. Én azon tűnődöm valóban ezen a területen, hogy ezt hogyan tudnánk a gyakorlatban megvalósítani. A Google-nak más a megközelítés módja, és úgy gondolom, hogy meg kellene fontolnunk, hogy egyáltalán akarunk együttműködést, hogyan akarjuk azt, és kérdés az, hogy ez mennyiben finanszírozható. És lenne egy megjegyzésem az árva művekkel kapcsolatban is. Egy héttel ezelőtt Pozdamban részt vettem egy vitán, ami a kulturális szűnséggel, a szerzőjogokkal foglalkozott, és itt nagyon sokakkal egyetért nagyon sokféle véleményt hallottunk, de világossá vált, hogy nagyon hosszú időre van szükség Európában ahhoz, hogy egy közös irányelvet dolgozzunk ki például eh, az árvaművek esetére. Hát az árvaművek most már megoldottak, Németországban már terveznek is ezzel kapcsolatban egy szabályozást, azonban ezt nem sikerült még megvalósítani, mert vártunk mindez idáig az európai, Európa felüljövő kezdeményezésre. Nyilvánvalóan 27-ekként nehezen tudunk együtt dolgozni, hosszú vitákra, előkészítésre van szükség, de úgy gondolom, hogy ezen a területen a felelős politikusaink, a nemzeti politikusaink, akik eddig akadályt jelentettek, azok meg kell, hogy értsék, hogy ez egy fontos feladat, és a folyamat nem tarthat olyan hosszú ideig, mint az árva művek esetében. Tehát tényleg gyorsabb előrelépésre van szükség. Boris kolléga is mondta, mások is mondták. Kavadával, Kavada kollégával kapcsolatban azt mondanám, hogy egy dolog feltűnt nekem. Sosem beszélünk itt a szponzorokról, a pénzadókról. Nyilván sok lehetőségünk van arra, hogy a magánszférából pénzeket csatornázzunk be a saját céljainkra de hát ezt csak nemzeti szinten tudjuk megtenni. Az Európai Unió mint olyan ezt nem tudja megtenni. El tudom képzelni, és előfordult az, hogy pontosan ezekben a kérdésekben, amikor a digitalizálásról van szó, tehát a kulturális jelenünk és múltunk digitalizálásáról, akkor megfelelő szponzorokat tudunk találni, akiket meg tudunk szólítani, érzékenyé, fogékonyá tudunk tenni a kérdés iránt. Ez egy olyan téma kell, hogy legyen, ami már napirenden van, és adott esetben adhatunk olyan ösztönzést, hogy, hogy, polit, hogy a politikusok, a jó hírnével rendelkező politikusok keressenek megfelelő szponzorokat, akik a digitalizás feladatának ellátásában segíthetnek. A kialakult helyzetre tekintettel túl sokat nyilván nem várhatunk a finanszírozás területén. Jól lehet tudjuk, a kulturális költségvetések annyira alacsonyak, Eh, és sajnos sok országban tovább csökkentik, hogy eh, gyakorlatilag ennek eh, a költségvetésnek mivel olyan kis összeg már nincsen hatása az országok eladósodottságára, tehát adott esetben ezen a területen a további takarékosságnak sincsen értelme. Jó lenne, hogyha itt iskola példával járnánk elő, hiszen mit érünk még, hogyha képtelenek vagyunk a kulturális örökségünket továbbvinni, elszegényedünk. Tehát minden, nyilvánvalóan, hogy a pénzszerzésnek minden lehetőségét igénybe kell venni. Marek Háke Hollandiából kap szót. Thank you very much. Um, I thought the... Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt a felvezető előadás sorozat. Szeretnék néhány kérdést elmondani, és referálnék mindarra, amit a kollégáim elmondtak. Ugye a szerzői ö, jogkezelés a digitalizált világban, új technológiák ö, idején gyakran hallgunk gazdasági érveket. Azt gondolom, hogy a nyilvánosság, a köz érdekét is meg kell vizsgálnunk, és akárhogy is nevezzük a lobbit, de amikor vitát nyitunk, mondjuk az árvaművekről, az aktáról, vagy bármilyen szomszédos kérdésről, akkor ami, amikor az online tartalomról beszélünk, bizony, akkor vannak olyan ö, ö, filmvilágból, zenei világból, ö, ö, érdekek, amelyek aztán persze mindig jobban nyomnak a labba, mint mondjuk a könyvtárak érdekei. De hogyha az online-ról beszélünk, akkor a kulturális szervezetek és a, a közintézmények érdekeit is át kellene gondolnunk, és hogyan lehetne e, rugalmasabb záradékokat beillesztenünk a jelenleg létező rendszerbe, ha nem is tudjuk megreformálni a rendszert. Mondjuk e, oly módon, mint ahogy az USA-ban ezt e, tapasztaljuk, és ezt is szeretném megkérdezni, hogy hasznos lenne, vagy hozzáférhetőek olyan tanulmányok, kutatások, hogy milyen ö, reformja lenne, nem csak pénzszerűen, hanem társadalmi szempontból is leghasznosabb módja a reformnak, vagy legalábbis a módosításnak. Egyáltalán a ö, közintézmények hallatják a hangokat a e területen? Az USA és más ö, ö, világszintű szereplők mindig a legjobb érdekeiket védék a profitorientált piaci érdekeket, de azt gondolom, hogy bizonyos üzleti modelleket nem a kormányoknak kell megvédenie, és hát a szerzői jogok esetén most ez történik. Boris kollégám is elmondta, hogy a jogalkotási munkán gyorsítani kell, és saját konfliktusainkat kell tudni kezelni, mert egyenlőre még nem vagyunk az út végén, ahogy Kavada úr is elmondta, komoly érdekütközések vannak itt, e tisztelt házon belül, és azok között, akik a jelenlegi rendszert szeretnék fenntartani, mások, és mások között, akik az alkotók számára nagyobb lehetőségeket próbálnak biztosítani, és hát a kormány érdekeket is át kell gondolnunk, és a, a piaci megfontolásokat, hiszen digitális érában élünk, de a nyilvános a közérdek és az alkotók bevételeinek érdekeit egyszerre kell tudnunk megvédeni, de hogyan? Ne legyünk egy vesztesek helyzetében, ahol valahol a kormánynak kell megvédenie ezen jogokat, ezt semmiképpen nem szeretném. Nagyon érdekelne a véleménye az előadóknak ezekkel az aspektusokkal kapcsolatban. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Benerapatú asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kavada úrhoz intéznék egy kérdést. A szerzők, alkotók bevételeinek kérdésében teljesen egyetértünk. Ha valamilyen szinten az alkotókat nem díjazzuk, akkor annak semmi értelme. Viszont, amikor az alkotók ö, ö, ö, díjazásáról beszélünk, akkor miért van az, hogy 20-30 évvel mondjuk a, a szerző halála után még mindig a, az utódai jogosultak a szerzői jogdíjak begyűjtésre, holott ők nem voltak soha alkotók? Itt valahol az időtartam, a jogoltalom időszaka az, ami szerintem kérdéses. Äh, Most akkor a szakértőknek adnám meg újra a szót. Parancsoljon, ki kívánja kezdeni a sort. Kezdjük jobb oldalon, és haladjunk bal felé. Grádman professzor parancsoljon. Igen, nagyon sok kérdés merült fel, amire reagálni szeretnék. Először is a Google-el kapcsolatban. A prezentációmban is elmondtam, hogy a Google nagyon fontos partner lehet abban, amit létre kívánunk hozni. A digitalizáció nagy része, ami már megtörtént, az, az éppen a Google segítségével történt. A probléma az volt, hogy nagyon sok intézmény, amelyet ismerek, a Bajor Állami Könyvtár, vagy a Bécsi Nemzeti Könyvtár, szerződést kötöttek a google el amelyek nem átláthatók, nem teszik lehetővé a disclosure-t, és azt hiszem, hogy ez botrány. A másik kérdés pedig, és ez a válasz a, arról, hogy nem elérhetők a digitalizált anyagok, ezek a szerződések kizárják azt, hogy szabadon újra elosszák a digitalizált anyagokat és adatokat. Tehát úgy tűnik, hogy nem ismerjük ezeknek a szerződéseknek a tartalmát, és ezek a szerződések úgy jönnek létre, hogy a dolgok nem tehetők szabadon elérhetővé a jelenlegi politika mellett az Európeána számára, a jelenlegi elvek szerint, hogy a metaadatoknak elérhetővé kell válniuk mindenki számára bármilyen célra. Ez konfliktus helyzet, és jogi kérdés ez persze, de ezt mindenképpen alaposan meg kellene vizsgálni, és meg kell nézni, hogy hogyan szerződünk a jövőben a Google-el. A második dolog, amit elmondanék, az, hogy mi, mi, mit profitál ebből a társadalom. Vannak tanulmányok, még az én felügyeletem mellett is készült néhány Berlinben, én azt hiszem, én előre láttam ezt a kérdést, és hogyha nem vagyunk képesek önöknek és egyéb döntéshozóknak elmondani, hogy milyen értéket hozunk létre az Európeánával, és milyen értéket jelent az, hogyha ezeket kontextualizáljuk, akkor gond lesz. Ezt látni kell ennek a helyét és értékét. Dolgok előrhetővé válnak, amelyek még nem, nem fogyaszthatók sokak számára. Erről tehát vannak tanulmányok, de a lényeg az lenne, hogy mindezt elérhetővé is kellene tenni. Ez egy üzleti dolog, biznisz ügy, és ezt természetesen megfelelően ki kell tudni mondani. Van egy harmadik kérdés, amire szeretném felhívni a figyelmüket. A Google az egy nagyon erős játékos mi is azok vagyunk Európában, és az a modell, amit mi az Európeánával létrehoztunk, az a technikai modell, az mm, a, az amerikai digitális közkönyvtár modelljén alapul. Tehát ennyiben mm, technológiailag előre léptünk, ez egy eszet, ez egy, ez egy nagyon fontos ö, ö, tulajdon, amíg a miénk és látni kell ebből a szempontból, hogy a Google-nek nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy tárgyaljon velünk, mert elvesztették a nagyon pozitív hatásukat, és az Európeánával mi egy ilyen pozitív hangulatot, aurát hoztunk létre, úgyhogy ezért kívánnak ők velünk mindenképpen beszélni. Az utolsó kérdés pedig, és ez megint csak visszavezet az Európeánához. Az Európeána az, és hát én, én nagyon lelkes vagyok, és Hágában mi tudjuk, hogy ezt még lehet javítani, és egy új verziót fogunk indítani ebben a hónapban, novemberben, ez majd szebben is jobban fog kinézni. Dolgozunk olyan modelleken, amelyek sokkal interaktívabbak. Amit én hiányolok az Európeánában jelenleg, az nem annyira a, a statikus rész, hanem az interaktivitás. Ezen dolgozunk, és biztosak lehetnek a felől, hogy az itteni hiányosságokat pótolni fogjuk, és azt hiszem, hogy ezek voltak azok a kérdések, amelyekhez megjegyzést kívántam fűzni. Köszönöm. Lore? Lorán asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a tisztelt ház tagjainak a kérdést. A kérdés, hogy a jognak miért nincs már előre kész, úgymond felmelegíthető megoldása, hát azért nincs, mert a jog képtelen ö, fellépni egy, al, a, egy ö, esetélapon kezelendő helyzetet. És ezért van szükségünk arra, hogy valahol tekintsünk ki a jelenlegi helyzeten túlmenően, vizsgáljuk meg, hogy a nyilvánosságnak, a köznek mik az érdekei, mire van szükség, de ez időigényes. A jog nem javasolhat ilyen, úgymond, mindenkire egyformán alkalmazható egy kaptafára alkalmazható megoldásokat. Az online tartalmak díj ellenében történő mm, általánydíjas felhasználása. Franciaországban például léteznek ilyen megoldások, de az ilyen megoldások kollektív jog ö, ö, kezelési megoldással egybekötött megoldásként díjazzák a jogosultakat. A kérdés az, hogy hogyan lépjünk ki a jelenlegi státuszkvóból, de hát a megoldások terén még megint csak elmondhatom azt, hogy vannak azért kiterjesztett jogkezelési megoldások, ezek a megoldások bizonyos ágazatokban már alkalmazásra kerültek, például a skandináv országokban ezért is használjuk a skandináv megoldás kifejezést, Svédországban például kifejezetten a kollektív engedélyezés, mint olyan, létezik. Ha működik a dolog, miért ne lehet neki terjeszteni ezen megoldást más országokra is, más helyzetekre? Ez egy konkrét példa. A kivételekről most néhány szót. Úgy gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy minimális standardokat állítsunk föl a kötelező kivételekről Európai Unióban, és ezen kivételek társadalmi érdekeket képviselnének, például a kulturális örökséghez való hozzáférés, oktatásképzés területe lenne, és itt valahol a jelenleg irányelven kellene módosítanunk. Amint mondottam, további minimális követelményekre, szabályokra van szükségünk, nem csak a kivételek terén, hanem az engedélyezett felhasználás modelljét is ki kellene terjesztenünk, vagy egyáltalán alkalmaznunk kellene. Egy irányelv kimondja azt, hogy az árva művek esetében bizonyos engedélyezett felhasználási modelleket lehet alkalmazni. A kivételek is bekerültek e, ebbe a rendszerbe, ebbe a tervezetbe, de amikor ezt a tervezetet figyelmesen átolvassuk, akkor igen korlátozó megközelítésben használhatóak ezen kivételek és engedélyezett felhasználások, ezért kellene rugalmasabbá tennünk a rendszert. Beszéltünk a public domainről, a nyilvános hozzáférés területéről, és itt megint csak a kivételeket kellene eh, átgondolnunk. Nagyon örültem, amikor a lengyel képviselő úr meggondolásait hallottam, hogyha jól értettem önt, akkor Lengyelországban, Lengyelországon külön védelem alatt áll a nyilvános hozzáférésű terület, és valahol egyfajta öm, díjazott öm, nyilvános hozzáférési terület modell létezik Lengyelországban, és ez egy érdekes megoldásnak tűnik számomra a public domain területe valami olyasmi, amire ugye utalunk, de igazán senki nem tudja, hogy mi áll mögötte ennek a kifejezésnek, mintha a furcsaságok tárházában lennénk, mindenki azt gondol mögé, amit akar. Létezik a dolog, védeni kell, de hogyan? A public domain nem csak abból fakad, hogy valahol lejár a szerzői jog, és hogyan lehet a védelmet aztán biztosítani. Nem itt. Önkéntesen lemondhatnak a jogosultak például a jogdíjról. Ilyen is létezik, vannak olyan jogdíjasok, olyan jogosultak, akik egyszerűen lemondanak ezen jogosultságokról, és a mű így aztán a nyilvánosan hozzáférhető terület bekerül be, és bárki hozzáférhet. A következő kérdés, amelyet hozzám intéztek, magáról a művek eh, regiszt, regisztrá, regisztrációjáról szól, és magáról erről a regiszterről, erről a jegyzékről. Olyan adatbázisokra gondolok, amelyek eh, eh, átláthatóan, egyszerűen hozzáférhetővé tennék a szerzői jogos, jogdíjasok, jogosultak számára a, a és az ő névlistájukhoz is a hozzáférést. Tehát ez egyszerű lenne, de hát valahol a munkacsoport felügyeletével megbízott fórum egyfajta Global Repertoire Database, egyfajta olyan átfogó adatbázis lenne, amely az ilyen szerzői jogosultak jegyzékét tenné hozzáférhetővé. Aztán arról is hallottunk, hogy a közérdekről nem igazán szólunk a vitáink során. Jó magam a gyakorlatomban, látom, hogy amikor a zene iparágában dolgoztam, ott igen, könnyen hozzá lehetett férni mondjuk a politikusokhoz, Amióta viszont a fogyasztók érdekeit képviselem, sokkal nehezebben tudok például egy-egy időpontot kérni az illetékes politikusoktól. Hát ennyit a nyilvánosság érdekeinek képviseletéről. A szektorális megközelítésnél vannak olyan ágazatok, ahol a jogok érvényesítése nehezebb, például a sajtó, a, a kiadók, ágazata, ilyen ágazat, de eredendően nagyon szektoriális a megközelítése ennek az egész ágazatnak, úgyhogy a multiszektoriális vitát kellene valahol megnyitunk, de hát ez még egy külön világ. Köszönöm. Yeah. Okay, um... Thank you. A lot, a lot of questions. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok kérdés merült föl, de hát néhányat már az előttem szólók megválaszoltak. Akkor én gyorsan végig mennék rajtuk mégis. Az első kérdés az a lengyel képviselő úr az, a, a, az alagút végén már látszik a fény, azt mondta az irányelvvel kapcsolatban, nem értek egyet vele, ugyanis ez az irányelv, ez lehetőséget teremt, amivel lehet dolgozni, de ha megnézzék azt, hogy miről is van szó, hogy hozzá tudjunk férni az orphan workökhöz, tehát azokhoz a művekhez, amelyeknek a szerzője nem ismert, és ez egy nagyon itt ragaszkodni kell az eddigi elvekhez, és egy olyan megoldás született, amely a, azokra az intézményekre helyezi a terhet, akik ezekkel a művekkel dolgoznak. Úgyhogy itt a gondolkodás módot kellene megváltoztatni, és valami olyasmit létrehozni, ami egy minimális megoldást jelent erre a problémára, ami igazából nem is probléma, hanem rossz jogszabályalkotás, mert a lényeg az, hogy az interneten tegyük mindezt elérhetővé, és nem volt bátorságunk megoldani ezt a problémát. Úgyhogy ez szimptomatikus tulajdonképpen, hogy még mind, és ez még mindig domináns, hogy még mindig fogjai vagyunk, úgymond, túszai vagyunk a, a, a meglévő érdekeknek, akiknek az az érdekük, hogy ez a rendszer így működjön tovább, ahogy működik, bármilyen rossz is legyen az. A másik kérdés, ami felmerült, én nagyon sok kritikával egyetértek, amely a Google-el kapcsolatban elhangzott, és a Google az tényleg egy szörnyű partner abban, hogy az anyagokat elérhetővé tegyük. A már említett konferencián az olasz filmarchívium, az a teljes, a Csinicita felteszi a gyűjteményét a YouTube-ra, és ez 100 ez, ez nagyon-nagyon sok felhasználót jelent majd, nyilvánvalóan, de azt is elmondták, hogy a reklámbevételek is megjelennek, és az majd a projektben résztvevő munkatársak számára jelenik meg, tehát ők fogják ezt megkapni. Úgyhogy nagyon hasznos ez a kulturális örökség digitalizálása szempontjából, mert hatalmas közönséget tud biztosítani, és ebben a Google nagyon fontos játékos a Wikipédia projektre is gondolhatunk, ez egy non-profit szervezés, aztán sok hasonló van, de nem egyértelműen fekete-fehér a kép a Google-el kapcsolatban. A hozzám intézett kérdések mint a francia képviselő, hogy hogyan lehet a kivételt megvalósítani a kulturális örökség esetében, hogy milyen szektorokra, milyen specifikus szabályokat lehet kidolgozni. Két dolog van. Először is ez csak nem kereskedelmi célokra történhet tehát hogy hozzáférhetővé tegyük ingyen, tehát mutassuk meg a nagyközönségnek az anyagot ellenszolgáltatás nélkül. A másik pedig, hogy nagyon sok esetben specifikus probléma merülhet fel. Azt kell megnézni, hogy hogy lehet ez elválasztani azokat a műveket, amelyek még mindig kereskedelmi forgalomban vannak, és a kulturális örökség része is, és mi az, amit tisztán, ugye, és a kulturális örökség ne ássa alá az üzleti modelleket, és van egy nagy mennyiségű anyag, amely már nem része az üzleti, a kereskedelmi forgalomnak. Nos, nekünk ezekkel kell foglalkoznunk, mert a szerzői jog kérdése rendkívül fontos, és hát az, az nyilván előri azt, hogy a szerző is profitáljon mind abból, amit alkotott és nagyon sok esetben aztán visszajutunk a már sok-sokszor feltett kérdéshez és a szerzői érdekekhez. A hozzáférés és a digitalizáció kérdése. Ez egy trükkös kérdés, persze digitalizáció nélkül nincs hozzáférés de azt már láttuk, hogyha digitalizálunk, anélkül, hogy a hozzáférés kérdésével foglalkoznánk először, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, ahol nehéz a közpénzek elköltését igazolni, ugyanis nem tudjuk megmutatni, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel a digitalizáció során, úgyhogy amikor azt akarjuk bizonyítani, hogy mire költöttük a pénzt, akkor a hozzáférésnek nagyon fontos a kérdése a, a hozzáférés nagyon fontos kérdés, és ezt megfelelően kell tudni bemutatni, meg kell mutatni a nagy közönségnek, hogy mit kap a pénzéért. És hosszú távon ez növelheti a hajlandóságukat, hogy esetleg fizessenek még többet ezekért a projektekért, de ezeket szem előtt kell tartani. Aztán végül pedig, vagy, vagy ott volt a, a jogszabályalkotás sebességének a kérdése. Őszintén szólva, ez egy teljesen más vita lenne, de hát egy nagyon furcsa, riasztó dolog. Ugye azok, akik a digitalizációval foglalkoznak, tudják, hogy akkor, amikor ez elkezdődött, a YouTube még nem is volt. Tehát a jogi környezet jelentősen nem változott 2001 óta. A Facebook meg a YouTube akkor még nem is léteztek, és még nem találtuk meg a módját, hogyan lehet ezt kezelni jogilag. Most már sokkal több dologról van szó, és el kell gondolkozni egy olyan jogi struktúráról, amely egyfajta rendszeres felülvizsgálatot is előír, ugyanis az érintettek mindannyian szeretnének valamit elérni, aztán a kivételek listáját is folyamatosan felül kell vizsgálni, mondjuk négy évenként, aztán egy olyan mechanizmusra is szükség van, ahol ő sokkal gyorsabban lehet alkalmazkodni a változásokhoz, mint ahhoz jelenleg történik. A jelenlegi helyzet nem fenntartható, úgyhogy itt a jogszabályalkotásnak fel kell, fel kell gyorsulnia, mert ez a jogi környezetet csak rontja, ha ez így megy tovább. Végül pedig még egy kérdés felmerült. Attól tartok, hogy nincs igazi konszenzus a kulturális örökség területén, hogy mi az, amit meg kell tenni, és mi az, amit nem. Ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a nemzeti hatóságok mit akarnak finanszírozni, és mit nem. Nagy nyomást gyakorolnak arra, hogy hát bevételre tegyenek szert, ha valamit online elérhetővé tesznek, sokkal konzervatívebbek, sokkal önzőbbek, azt is lehetne mondani. Tehát nagyon odafigyelnek, hogy mi az, amit hozzáférhetővé tesznek, és akkor, hogyha mi, mi liberálisabban gondolkozunk, és hát mondtam már a Public Sector Information irányelvről, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit elvárunk a közpénzekből finanszírozott szervezetektől, és véleményem szerint ide beletartozik az is, hogy az anyagot olyan szabadon kell elérhetővé tenni a nagy közönség számára, amennyire csak lehetséges. Ez persze folyamatos vitát eredményez a kulturális örökséggel foglalkozókkal, de hát azért az irány az az, hogy egyre inkább hozzáférhető lesz ez. Az utolsó kérdés pedig a felhasználás, a fair felhasználás kérdése. Igen, sokkal rugalmasabb szerzői jogra van szükségünk. A fair use az nem biztos, hogy a jó válasz, ugyanis a probléma nagyon jól körülhatárolt, úgyhogy meg lehet itt a kivételeket határozni, de az egyik vezérelv a fair use esetében, ez egy négy lépéses teszt, ugye négy elvet kell szem előtt tartani, és ezek az elvek, hogyha nem árt a, a gazdasági érdekeknek, a, a nem árt a, a szerzőjog tulajdonos a gazdasági érdekeinek, akkor az fair use, az fair felhasználás, és hát a jogszabályalkotásnak is ezt kell figyelembe venni, hogyha valamilyen valamilyen kárt okoz, valamilyen valakit sért, akkor az valahogy meg kell, hogy jelenjen. Tehát mindig figyelembe kell venni a szerzői jog tulajdonosának, birtokosának az érdékeit, és kellene, hogy határoz, meghatározzák azt, hogyha nem árt, hogyha nem okoz semmiféle kárt, akkor hozzáférhető legyen. Köszönöm szépen. Mindenk. Köszönöm szépen. Utolsóként, de nem utolsó sorban Duszek úr. Nos, én rövidre fogom a szót, mert hogy az elején túlfutottam, ami az időt illeti. Először is számra vettem egy olyan mondatot, hogy új fejlemények vannak. Úgy gondolom, hogy megnézzük, hogy mennyire hozzáférhetőek az eddigi anyagok és mennyiben lesz itt forradalmi változás, ami megváltoztatja teljesen az életünket. Azt kell, hogy mondjam, lavinaszerű lavinaszerű fejleményeket láthatunk, ami a szociális hálózatokat, az internet, az SMS-t illeti. Nem tudom, hogy ki az, aki most meg tudja mondani, ki az illetékes ezekben a kérdésekben. Ahogy, ha megnézzük, hogy mi történt a televíziós archívumok esetében. 30 eh, évvel ezelőtt ott létrejött egy nemzetközi szövetség, a film esetében, a filmművészet esetében 50 évre volt ehhez szükség. Nem tudom, hogy az új szociális hálózatok esetében mikor születik meg egy kompetens hatóság. Tehát amíg mi itt eh, különböző megoldatlan kérdésekkel foglalkozunk, a régi állományok, alhívumok, a gazdátlan jószág kezelésével, és örülnénk, eh, hogyha világos jogi viszonyok alakulnának ki. Úgy gondolom, hogy eh, ha ez nem születik meg, akkor a kukába dobhatjuk az állományaink felét. A kérdés közben ugyanakkor az, hogy ki az, aki a privát eh, televíziókkal foglalkozik. Sehol sincsen olyan véletlen generátor, ami meghatározza, hogy milyen felvételeket kell archiválnia egy privát televízió adónak, akár erotikus programokat, vagy másokat. Ki garantálja azt, hogy az, ami közfelhasználású jószágnak minősül, az, az micsoda, mi az, ami értékes, ami megőrzendő. Tehát kérem, hogy az elmúlt 30 év tapasztalatait vegyük figyelembe, amikor is nagyon későn jöttünk rá, hogy valami történik, és Fontos, hogy minden helyi újság a Nemzeti Könyvtárnak leadjon egy köteles példány, minden könyvből kerüljön egy köteles példány az állományba. Tudjuk, hogy nem kötelességtudóan bánnak a kulturális örökséggel. Az egyes országokban a privát adókról, műsorszolgáltatókról már nem is beszélve. Tehát az, hogy mit őriznek meg, mit nem, az csak a véletlenem múlik. Az egyik héten fölveszik az adásokat, másik hétben nem. Például jó lenne, ha tudnánk, hogy akár tíz évben egyszer hogy nézett ki egy bizonyos napon a reklám műsor a televízióban. Tehát én azt kérem, hogy ami a múltban későn fejlődött ki, az a rugalmasság, azt most a jelenben és a jövőben tartsuk fontosnak. természetesen technológiai szempontból megvan a lehetőség arra, hogy a televíziós archívumokat nagy katalógusként alakítsuk ki, és ebben az adásokat, a műsorokat rögzítsük, és az interneten hozzáférhetővé tegyük. Itt van a 90-es évek közepén kialakult Euromédia, egy európai program, amely gazdasági alapokon, gazdasági szereplők bevonásával szol, nyújt szolgáltatást. annak idején nem volt meg a számítógépes kapacitás a mozgóképnek a rendelkezésére bocsátására, csak az állóképet tudtuk annak idején rögzíteni, ezt ezt is digitalizálnunk kell, de a mozgóképet is digitalizálnunk és hozzáférhetővé kell tennünk. Úgy gondolom, hogy a jogi kereteket meg kell teremteni, a szabad információ áramlás, az meg kell nézni, mik a művek, azokhoz milyen jogok kapcsolódnak, és adott esetben jogilag kell biztosítanunk az ezekhez való képzési hozzáférés. De amíg ez nem jön létre, addig is legalább katalogizálni kell az anyagokat. És még egyszer szeretném kihangsúlyozni a kis projektek fontosságát Ausztriában a kortörténettel foglalkozó médiaprogram sok mindent megváltoztatott, mint kis program. Az archiválási területen nagyon sok változást sikerült elérnünk. és erre magánpénzeket is sikerült becsatornáznunk, nem csak a nagy szolgáltatóknak, műsorszolgáltatóknak a pénzügyi eszközeit. Sokszor gyakorlatilag csak rossz rossz intézményekben elhelyezett levéltárakban kellett dolgoznunk. Itt van például a Verdi-Wagner év, ebben ennek keretében megtanítjuk a fiatalokat modern médiákkal, különböző alkalmazásokkal, a mobiltelefon segítségével is a kulturális tartalmakat letölteni. Fontos, hogy megtaláljuk a az átfogó modellt, amely valamennyi regiszterben hozzáfér és biztosít az információhoz, ami számomra igazán fáj, az például a YouTube, ott vannak az igazi kalózok. Volt egy műsorunk az ORF-ben, amely megváltoztatta eh, az egy 30 részes sorozat megváltoztatta eh, az osztrák eh, TV műsorokat. Ez a YouTube-on most például teljesen szabadon hozzáférhető. Ez digitális kalózkodás, ezt néven kell neveznünk, és itt megfelelő jogi eljárásokat kell kezdeményeznünk. Nem engedhetjük meg, hogy az ilyen programoknak a képsorai azok kalózmódon hozzáférhetővé legyenek téve, de nyilvánvalóan ezeket közfelhasználású e, műveknek kell nyilvánítanunk, és hozzáférhetővé kell tennünk rendezett formában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ekkárt urat fogjuk még meghallgatni aki a médiával és adatokkal kapcsolatos főigazgató a bizottságon belül. Um, köszönöm szépen és a szakértőknek, és köszönöm a tájékoztatást, igen, hasznos kitekintést. Azt gondolom, hogy amivel szemben állunk itt, ez egy óriási hegy, amire föl kell gyalogolnunk, és azt gondolom, hogy még na, csak az ösvénynek az alján állunk lenn. Jelenleg bizony alacsony szinten áll még, 15-20 százalék a digitalizált anyag mennyiség, és hát egyenlőre még arkeológiai anyagok beszkennelése, digitalizálása, ö, annyira gyerekcipőben jár, hogy valahol szinte azt mondhatjuk, hogy az út kezdetén állunk még csak. Ami az ajánlását illeti, a digitalizációnak az ajánlásokat illeti, nos, arról van szó az EU-ban, hogy 27 egyedülálló ö, ö, tagállam, és még az országokon belül is bizony a digitalizáció térképe eléggé eltérő képet mutat. Igen, nehezen lehet átfogó képhez jutni, mondjuk egy tanulmánynak hála, azzal kapcsolatban, hogy hogy is áll a helyzet. Nagyon nehéz tehát mérni az európai ö, digitalizációs projekt előrehaladását is alacsony szinten állunk most a finanszírozás kérdésében és ez nagy-nagy kérdés az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni. Mondjuk magán forrásokból ahogy a Google kapcsolatban is említettük ezt a nagy projektet, hogyan lehet kezelni egyáltalán a megállapodásokat. Azt gondolom, hogy a PPP ö, megállapodásokra szükség van, de hogyan lehet kereteket szabni az ilyen PPP projekteknek. Ami az Európeána projektet illeti, igen érdekes. Tudatában kell lennünk annak, hogy maga az Európeána nem digitalizál, komoly munka, ösztönző munka és ösztönző erő van magában a az Európeánában, de a projekt már be digitalizált anyagokat vesz át, és lesz hozzáférhetővé. Ezt is tisztáznunk kell, tehát az Európeána önmagában nem digitális műveket tartalmaz, hanem lehetőséget ad arra, hogy linkeken keresztül eljussanak a felhasználók a nyilvánosan hozzáférhető anyagokhoz. Nagyon hasznos a tartalmak agregált megjelenítéséhez bizonyos nemzeti örökségekhez való hozzáféréshez Európa szintjén. Mondjuk Belgiumból portugál kulturális intézetekhez lehet linken keresztül eljutni, és így hozzáférni a digitalizált anyagokhoz. A magát, a szabványosítást is ösztönözni kívánja az Európeána projekt, és itt valahol az USA modellt, a digitális közkönyvtár modellt követjük. Aztán hogyan lehet a digitalizált eh, anyagokat hozzáférhetővé tenni? Sokat hallottunk ma a szerzői jogokról, és úgy gondoljuk, hogy az Európeána jó lépés eh, az úton, de hát nem oldja meg az alapproblémát. Egy másik javaslatunk is eh, van a kollektív társaságok átláthatóságával kapcsolatos tervezet ez. De amikor a filmekre és a filmművészeti örökségre gondolunk, ott csak 1,5%-a jelenlegi örökségnek kerül digitalizálásra, töredéke csak, amely hozzáférhető ennek az anyagnak online, és ezek kivé, ki, kizárólagosan commerce filmek. Úgyhogy itt is még komoly feladatok várnak ránk, és a bizottság úgy gondolja, hogy más tartalmi kérdéseket is meg kell oldanunk, nem csak az illegális hozzáférés kérdését, hanem magának az engedélyezésnek a folyamatás is korszerűbbé kell tennünk. Komoly lépésekre van tehát szükségünk annak érdekében, hogy az egyik táborhelyről a komoly hegy akkor eljussunk a következő táborhelyhez. Amikor az archiválásról, megőrzésről beszélünk a filmek esetében, akkor az Európeánát vonzóbbá is kell tennünk, és ebben a következő több éves 2014-20-as időszakban a pénzügyi programozásból hogyan oldható meg ez, a Connecting Europe eh, megoldásnak hála is, és itt most tárgyalások folynak éppen annak eh, eh, érdekében, hogy a Connecting Europe Digital Facility lehetőséget is megragadhassuk. Reméljük, hogy pénzügyi finanszírozása lehetőség lesz a jövőben a digitalizálásra, és az Európeánára is. A 2013-as távlatokban az iparral innovatív, jövőben mutató e, engedélyezési modell lehetőségeken is dolgozunk, hogy az új e, javaslatoknak hála a szerzői jogot is újra körbejárhassuk. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen a ciprusi soros elnökséget. Szulumu úr képviseli. Parancsoljon. thanks, Chair, for... Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást, a Kulturális Bizottság tagjai meghívását, a ciprusi elnökség örül, hogy részt vehetett ezen a meghallgatáson a kulturális örökséghez való online hozzáféréssel kapcsolatban támogatja a lehetőségeket, hogy hozzáférhetővé váljanak Európa kincsei. Ez a kérdés véleményünk szerint három dimenziót fog át, a jogit, az infrastruktúrális és a pénzügyi, valamint van egy átfogó dimenzió, ez a gazdasági és ösztönző rendszerrel függ össze, és hát látni kell a jelenlegi technológiai fejlődést is. Az inter információs és kommunikációs technikák területén a múltat kell láthatóvá tenni, de ez a jövő számára is egy nagyon fontos kérdés. Volt -e, voltak erről tanácsi következtetések a digitalizációról és a megőrzésről, ezt az elmúlt év májusában fogadta el a tanács. Aztán néhány eddigi lépést is megemlítenék. Ez összefügg a jelenlegi MFF tárgyalásokkal is, a több éves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokkal. Tehát az európai diverzitás, az ehhez való hozzáférés és a kulturális diverzitás széles értelemben nem csak a kulturális örökséget foglalja magában, hanem a jelenlegi kulturális tevékenységet is, mindazzal a ö, sor jogi komplikációval, amit ez jelent végül pedig van egy javaslat a tanácsi ajánlások között arra, hogy a de ezt még nem fogadta el a bizottság, hogy része legyen a ciprusi elnökség munkájának, szóval a tanácsi következtetésekben szerepel, hogy hogy ez az online munka hozzáférés meg kell, hogy valósuljon. Ezt 2006 novemberében fogadták el az előző mm, időszakban, az Európeánával kapcsolatban, és aztán 2010-ben is megjelent ez a tanács anyagai között. Tehát itt megújultak a szempontok a digitalizációs folyamatot illetően, a bizottság ajánlásokat dolgozott ki 2011. októberében. A bizottsági ajánlások nagyon sok aktualizált tényt, javaslatot tartalmaznak a kulturális anyaggal kapcsolatban. Tehát egy átfogó digitalizációra van szükség, ehhez teljesülni kell az előfeltételeknek, a digitalizálás és a megőrzés tartós vagyonná teszi a kulturális örökséget. Ez a digitális gazdaságban nagyon fontos, segíti az innovációt, kreativitást, vagyis ez a fejlődés lehetővé teheti a kulturális kreatív ágazat számára, hogy hozzá járuljon az okos, fenntartható növekedéshez, és a jelenlegi válságból való kilábalást is segítse. A tanácsi következtetések melléklete egy roadmap-et is tartalmaz, meghatározza a prioritásokat az elmúlt három évre, az elkövetkező három évre. Korlátozottak a pénzügyi eszközök, nagyok a kihívások, különösen a szerzői joggal kapcsolatban. A partner, a PPP-vel kellene is be kellene kapcsolni a munkába, a public-private partnership-et, és az Európeánával kapcsolatos kezdeményezés így is tovább fejleszthető. Tehát a digitalizáció, a kulturális anyaghoz való online hozzáférés, az, ahogyan a bizottság is elmondta, része a Connecting Europe Facility-nek, tehát a CEF-nek, illetve onnan is finanszírozható. A digitális szolgáltatások viszont a telekommunikációs szegmens részét képezik a, a CEF keretein belül. A ciprusi, ellenség, ciprusi elnökség tett már javaslatot, és noha a tagállamok csökkentést követelnek, a ciprusi elnökség azt javasolta, hogy csak 24%-os legyen a ö, csökkentés, tehát 0,2 milliárd megmaradjon. A végső összeg, amit telekommunikációra lehet fordítani, ez még további viták tárgya lesz a digitális infrastruktúrával kapcsolatban. Ez része szintén a, a CEF-nek, vagy EÜE-nek. Erről még sok vita folyik majd és reméljük sikerül megállapodásra jutni. A Kreatív Európa program a másik javaslat volt az első olvasatban. A célok hasonlók, lehetővé kell tenni a szektor számára, hogy profitáljon a digitalizált világ előnyeiből. Néhány hete ebben a bizottságban is vita folyt erről a kérdésről, de még néhány információt mondanék költségvetési szempontból. Csak egy percre, nem gondolom, hogy van időnk arra, hogy a költségvetést megvitassuk, úgyhogy jó lenne, ha abba hagyná. Mert a költségvetés az valami más dolog, úgyhogy majd ezt máshol meg fogjuk vitatni, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen. Akkor most befejezi? Igen, igen. Igen. Jó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor mi is befejezzük a találkozónkat. Köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek akik nagyon sok kérdést felvetettek. Kérném a ciprusi elnökség képviselőit, hogy kapcsolja ki a mikrofonját. Akkor németül folytatom. Köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek. Nagyon sokat segített ez nekünk, és egy nagyon komoly hozzájárulást tettek a vitánkhoz, amelyet nyilván folytatni fogunk. Azt gondolom, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, ezekre felhívták a figyelmet, mint például az online levéltárak szerepe. Ez nagyon jó, ugye itt a múltba kell visszamennünk, meg a hozzáférést, hogyan tudjuk biztosítani a data licensing, a copyright, a jogi kérdések, és hát a különböző módszerek, hogy hogyan lehet a kulturális örökséget megjeleníteni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a bizottság egy fontos dolgot mondott, egy nagy hegy előtt állunk, a probléma az, hogy ugye felmászunk erre a hegyre, de olyan lassan tesszük ezt, hogy ha jön egy cunami, akkor az bizony bennünket utolér. A probléma ez az Európai Unióban. Mi nem egy ország vagyunk, hanem 27 tagállamunk van, és nekünk együtt kell működni. A probléma az az, hogy ahogyan ez van a világban, nem tanulunk a hibánkból sem. Duzek úr, ha, tanulná, ha nem tanulunk a hibáinkból, beszélünk ugyanarról, és tudjuk, hogy tanulni kéne belőlük, de nagyon lassúak az eszközök, és hogyha egy irányelv elkészül, akkor még mindig nem valósult meg a tagállamokban. Ezt is látni kell, ez is probléma, és hogyha 2014-re előirányzunk valamilyen irányelvet, amíg az aztán átültetik a jogszabály, a nemzeti jogrendbe, az még évekig tarthat. Tehát nekünk az akadályokat ezek a nemzeti kormányok, tagállami kormányok, akik még nincsenek még nem jutottak el oda, hogy a hibáikból tanuljanak, mert azért ezt nem mondják meg olyan expressis verbis, mint mi, tehát ott nekünk hatást kell gyakorolni a tagállami politikára, hogy gyorsabban reagáljanak és együttműködjenek a bizottsággal bizonyos kérdésekben. Ha ez nem lesz így, akkor elveszítjük azt a kis előnyt, amivel még az Európánával rendelkezünk, ha olyanokkal beszélek, akik Európán nevetnek, és azt mondják, na, mi, mi, hát mi az az Európán, nincs abban semmi. Na most hálás vagyok, hogy elmondta, hogy ez egy olyan modell, amelyet Amerikában próbálnak lemásolni, de hát ezt a modellt még vonzóbbá kell tennünk, és segíteni kell ebben, és szeretném megszívleni azt, amit a katalógussal kapcsolatban itt regiszterről esett szó, de én katalógusnak nevezném. Szabad hozzáférést kell a katalógusokhoz biztosítani, másképp ez nem megy. És hogyha valaki valamit akar a katalógusból, hát akkor adott esetben fizessen érte. De hát ezek egyszerű, praktikus dolgok, és én nem vagyok ügyvéd, néha tényleg feláll a szőr a hátamon, amikor azt hallom, hogy a jogászok hogyan közelítik meg a kérdéseket, olyan kérdéseket, amelyeknek az embereknek hasznára kellene, hogy legyenek. Mindezt most megtudtuk. Köszönöm még egyszer a szakértők munkáját. Elnézést kérek, hogy sok kollega nem volt itt, nem lustasságból, hanem tényleg szavazniuk kell más bizottságokban. De mindezt el fogjuk nekik mondani. És még valamit elmondanék a, a mi briefingünk egy csodálatos dolog, ha ezt megnézik, akkor ebben nagyon komoly munka rejlik, és ezt nézzék meg, hogy hogyan lehet hozzáférni a kulturális anyaghoz. Ez tehát egy nagyon jó munka, és a szakértőket is kérem, hogy vigyék magukkal. Azt hiszem, hogy sokat segíthet mindannyiunknak, és talán még önöknek is. Köszönöm szépen, és akkor most elbocsátom a kollégákat, kivéve azokat, akikkel még a koordinátorok ülésén találkozni szeretnék. Köszönöm, délután három órakor folytatjuk a munkát, és akkor az oktatásról esik majd szó, nem az Erasmus for All-ról, hanem a Yes Europe-ról. Köszönöm, és akkor, hogyha lassan elhagynák a termet, akkor hálás lennék ezzel a szép kis anyaggal együtt, ami tényleg jó.